I think we can start. Szerintem kezdhetjük, mondja az elnök. Okay. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Üdvözlöm Önöket a meghallgatásunkon. A meghallgatásunk címe a közúti közlekedés biztonsága térsége felé, európai térsége felé. Üdvözlöm a vita résztvevőjét, az előadókat, üdvözlöm Önöket az Európai Parlamentben. Nos, először is Richard Cordennek fogom megadni a szót 10 percben. Bemutatja a tanulmányát, az alacsony vagy magas súly és volumen kihatása a közúti közlekedés biztonságára. Öné a szó. Thank you very much. And... Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Az előadásunk címe a kijelzőn látható. A projektünk célja pedig az volt, hogy megnézzük, hogy a nagyobb járművek, illetve a kisebb járművek veszélyesebbek-e a gyalogosok, illetve a biciklisek számára. Két kérdéssel foglalkoztunk. Az első is az, hogy a sportszabadidős járművek vagy az egyterű járművek agresszívebbek-e, mint a személygépkocsik, a vételen veszélyeztetett úthasználókkal szemben, és hogyha valaki kisebb vagy könnyebb autóban utazik, az hátrányt jelent egy ütközés esetén. 15, az elmúlt 15 évben nagyon határozott csökkenést láttunk a közúti balesetek számában az Európai Unióban, azonban a 2020-as célunk irányában még nagyon sok van hátra. És nagyon érdekes, hogyha megnézzük, hogy a sérülések honnan származnak, kiktől származnak, általában a személygépkocsik felhasználóitól a veszélyeztetett úthasználók sérülése pedig meglehetősen statikus maradt. Vannak olyan trendek, amelyek jelenleg tapasztalhatók itt az Európai Unióban előrekszik a lakosság, ami jó dolog, hiszen tovább élünk, és azt látjuk, hogy sokkal több a bicikli, sokkal több a gyalogos, egészségesebbek vagyunk, tehát ezek jó trendek. Azonban a gépjármű flottában is változást látunk, a, inkább nagyobb autókat árusítanak nem köteteseket, illetve kis városi autókat. Ezekkel szemben pedig nagyon sok érdekes technológiát tapasztalunk, például nagyon sok új technológia segíti az autóvezetőt abban, hogy vészhelyzetben például hogyan fékezzen. Ennek mi lehet az eredménye? hogy a veszélyeztetett úthasználók inkább nagyobb méretű járművekkel ütköznek, több komolyabb sérülést szenvednek, ugyanakkor viszont sokkal több kis méretű autó ütközik nagy méretű autóval. A szabályozásokról nem fogok annyira beszélni, ezekről inkább ajánlásként fogok szólni, hogy hogyan lehet ezeken javítani. Nézzük az első kutatási kérdést, tehát hogy a SUV, illetve a közepes egyterű autók veszélyesebbek-e, mint a kis autó. A mérnökök éveken át vizsgálták azt, hogy hogyan lehet úgy megtervezni az autót, hogy az biztonságos legyen, akkor is, hogyha az gyalogossal ütközik, hogy mennyire magasan a test milyen magasságában ütközik a gyalogossal, azonban természetesen a bábukkal folytatott tesztek nem olyan nagyon pontosak. A rendelkezések egyébként három ütközésre vonatkoznak. Van egy a fejmagasságban, a törzs magasságában, illetve a lábmagasságában való ütközésekkel foglalkoztunk. Itt a piros vonal azt látja, hogy átlagban egy egyterű autó hol ütközik a gyalogossal, és hogyha megnézünk egy négykerék meghajtásút, akkor megint csak nagyon különböző, hogy a gyalogossal melyik ponton ütközik a jármű. A törzsre, illetve a medencére például nagyobb terhelés hárul. Hogyha nézzünk egy példát, vizsgálták például a fejjel való ütközést, akár akár a szélvédő vonalában, illetve többnyire a motorháztetőn, hogyha az egyterűt nézők, ott pedig a nagyon kis területre eshet az ütközés, hogyha például a motorháztetőről beszélünk. A gyártók ezért nagyon sok időt és erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy úgy tervezzék meg a járműveket, hogy ütközés esetén kevesebb sérülést okozzanak. Ugyanakkor viszont a közúton kiderülhet, hogy nem annyira gyakori, hogy azon a ponton történik az ütközés. 34 halálos balesetet vizsgáltunk meg, ahol gyalogos volt az áldozat, és meg eh, bekódoltuk ezeket az ütközéseket, megnéztük, hogy eh, hol ütközött, a, hol csapódott neki az autónak a gyalogos, és ezt mutatták ezek a tanulmányok, hogy a bekódolási rendszer, az AIS rendszer esetében, tehát egyetlen életet veszélyeztető sérülés sem történt, amikor a motorháztetővel ütközött a gyalogos. Erre vonatkozóan egyébként van ENSZ rendelet is, egyetlen egy olyan eset volt, egy 7 eh, éves gyermek eh, esetét vizsgáltuk, amikor egy négykerék meghajtású autóval ütközött, és a motorháztető peremével történt az ütközés. A halálos fejsérülések pedig eh, azt tapasztaltuk, hogy az európai rendeletek vizsgálati körén kívül eső területekkel történt az ütközés úgy tűnik, úgy tűnhet egyébként ez alapján, hogy az emberek, hogyha motorháztetővel ütköznek, akkor vidáman elsétálhatnak, de azért mégsem erről van szó. Azt is tudjuk például, hogy a biciklisek általában a többnyire a szélvédővel ütköznek, és a motorosoknál pedig azt látjuk, hogy, illetve a gyalogosoknál azt látjuk, hogy megváltoznak a sérülési minták. Itt egy nagyon fontos témát láthatunk, ugyanis valószínűleg a sebesség az, ami az egyik legnagyobb kockázati tényező, hogyha csökkentjük a sebességet, akkor a halálos sérülések kockázata is csökken a gyalogosok, illetve a biciklisek esetében pedig sok, egy egészen kicsi sebességnövekedés is jelentősen növelheti a kockázatot. Az USA-ban például nagyon megalapozott bizonyítékot láttunk arra, hogy 30%-kal nőtt a halálos balesetek kockázata gyalogosok esetében, amikor sporthaszon járművel ütköztek egyszerűen nem volt elegendő adatunk arra, hogy az Európai Unióban is elvégezzük ezt a tanulmányt. Azt mondhatjuk, hogy természetesen változik a halálos balesetek kockázata attól függően, hogy milyen típusú járművel történik az ütközés. Aztán azt is vizsgáltuk, hogy a kis autóban vagy nagy autóban utazik az ember, az milyen hatással van arra, hogy sérülés szenved el, természetesen, hogyha kis autóban utazunk, akkor nagyobb a sérülés veszélye, ezt tudtuk megállapítani. Megnéztük egyébként azt is, hogy az USA-ban hogyan alakulnak ezek az adatok, azonban ott nagyon eltérő a gépjárműflott, ezért nem tudtuk nagyon jól összevetni az európai adatokkal. Amikor a védelemről beszélünk, itt pontosan azt tettük, hogy arra bátorítjuk a gyártókat arra, hogy olyan autókat gyártsanak, ami az autóban ülőket védi. Azonban, amikor egy autót megépítenek, hogyha az túlságosan merev, akkor szintén egy nagyobb autó esetében, hogyha azt merevebbre építjük, és összeütközik, hogyha ez merevebb, mint a kis, autóval, kis autónál, amelyel összeütközik, akkor az ütközés fizikai jellemzői következtében kevesebb a távolság az emberek, eh, a kis autóban utazó emberek között, ezért nagyobb az erő, ami rájuk hat. a strukturális kiigazítások tekintetében is nagyon sok tennivaló van, még nagyon sok lehetőség van arra, hogy biztonságosabb legyen az autó. Azt is tudjuk, hogy az idősebb emberek jobban kivannak téve a sérüléseknek. Nemrégiben például megállapítottuk, hogy 52 év felett négyszer gyakoribb a súlyos medence sérülések aránya, mint az 52 év alatti személyek esetében. Tehát amikor arról beszélünk, hogy az idősebb emberek jobban kivannak téve a sérüléseknek, akkor nem annyira idős emberekről beszélünk. Az ajánlásaink pedig a következők. Azt gondoljuk, hogy nagyon jó lenne sokkal-sokkal részletesebb ütközési adatokkal rendelkezni. Szeretnénk újra kiemelni, tehát több és jobb adatra van szükség, amelyeket értékelhetünk, annak érdekében, hogy lássuk, hogy hogyan viselkednek a járművek a való életben. Ami a gyalogosok, illetve a biciklisek védelmét illeti, úgy gondoljuk, hogy az intelligens sebességnövelő rendszerek, illetve a hátsó kamerák is nagyon sokat segíthetnének. Úgy gondoljuk, hogy költséghatékonyan lehetne támogatni ezt a technológiát. Illetve azt szeretnénk, hogyha a tesztelési területeket is kiterjesztenék, amikor a gyalogosokkal való ütközést vizsgálják, meg kellene nézni tehát, hogy az érvényben lévő ENSZ rendelkezést hogyan lehetne frissíteni annak érdekében, hogy megvizsgálhassuk, hogy a való életben milyen ütközések, milyen sérülések történnek. Ami pedig a kisebb autók védelmét illeti, Nyilvánvalóan a nagyméretű járművek továbbra is közlekedni fognak, de azt gondoljuk, hogy egy olyan szigorúbb rendszerre van szükség, ami az adott ütközése jellemző. Jelen pillanatban meglehetősen jól teljesítenek az érvényben lévő rendszerek, azonban, hogyha például egy veszélyeztetett, idős emberrel való ütközésről beszélünk, akkor a fejtámasz rendszere például sokkal hatékonyabb lehet, és meg lehet vele előzni nagyon sok ütközéses sérülést. Úgy szeretnénk, azt szeretnénk elérni, hogyha például a fiatalabb utasok esetében pedig nagyobb biztonságot adna a biztonsági öv. Aztán az oltalsó ütközés elleni védelem is nagyon komoly szempont, nagyon szeretnénk, hogyha például teljes körű oldalsó ütközés ellenvédő légzsákok lennének. Nagyon fontos lenne, hogyha például nem csak szemből védeni a fejet, hanem az oldalsó ütközéssel szemben is védeni. Az utolsó ajánlásunk pedig olyan járművekre vonatkozik, amiből egyre többet látunk, ezek pedig az elektromos autók vagy a kvadok. Ezeket pedig nem megfelelően szabályozzák jelen pillanatban, és típus jóváhagyások sem olyan kiterjedt, ezért kevesebb biztonsági szempont követelmény vonatkozik rájuk. Hogyha ezekből egyre többet látunk, talán elérkezett az idő arra, hogy ezeket is szigorúbban szabályozzuk, és eh, természetesen szeretnénk, hogyha ezeknek az esetében is érvényesek lennének ugyanazok a gyalogos védelmi intézkedések. Az utolsó diámen pedig egy eh, jelentést látható, amelyhez mi magunk is hozzájárultunk, ez pedig az általános és gyalogos védelmi rendelkezés. Ez egy nagyon fontos, komoly költséghatonsági tanulmány volt, és kihangsúlyoztuk, hogy sokkal aktualizáltabb eh, adatokra lenne szükség ezekkel kapcsolatban. Köszönöm. Ja, Mr. Kürden, vielen Dank. Köszönjük szépen, Körden úr, ezt a beszámolót. A kérdések és válaszok fordulójában film van, nekem következik. Elnök úr, köszönöm szépen. Nos, én 62 éves vagyok, motorkeréppárral is járok, és el kell mondanom, hogy igencsak meglepett ez a 22 ezres szám, ami a közlekedési balesetben elhunytak számát illeti. Tíz éve vagyok európai parlamenti képviselő, és ez a számadat megmaradt a fejemben. Ez csak egy előzetes megjegyzés volt a részemről. Körben úrhoz három kérdést szeretnék intézni. Az első. Elhangzott, hogy a járművek súlyáról szeretne beszélni, de alapvetően inkább az autók formájáról szólt. Az autók formája, illetve a gyalogosok ütközésének kérdéseiről szólt. A második kérdés a sebesség, korlátozás, vagy a sebesség a városban, illetve vidéken. Van-e itt különbség, hogyha például valaki vidéki területen lesz baleset szenvedő alanya, vagy városban, ahol ugye a sebesség alacsonyabb. A legtöbb baleset, ha jól értettem, a városokban történik. A harmadik kérdésem pedig, hogy egyáltalán mi keresni valója van egy kvadnak a városokban, hiszen ezt alapvetően vidéki használatra tervezték ezt a járművet. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Olga Szilanova következik. Zajímavou prezentaci. Uh, můj... Köszönöm szépen, köszönöm, hogy megadta a szót. A kérdésem a laboratóriumi vizsgálati körülményekre vonatkozik. Az egyik dián, diával kapcsolatban említette, hogy nincs elegendő statisztikai adat, ami valódi, tényleges forgalmi körülmények között került rögzítésre. Ugyanez vonatkozik az ütközési tesztekre is, tehát a laboratóriumi tesztelés mennyire különbözik a valóságtól mint hasonlóan például a kibocsátás vizsgálatokhoz. Hogyan tudjuk támogatni a európai szinten a vonatkozó releváns adatok megszerzését? Maria Grappini. Köszönöm a következő Maria Grappini. Köszönöm, elnök úr, köszönöm elsősorban a vitát, hiszen a közúti közlekedés biztonsága valamennyünk szemre fontos téma. Köszönöm az előadást is. Őszintén szóval több adatot vártam, több fontos adatot. Nagyon általánosnak tűnt mindez számomra. Szabályozóként részletes adatokra, tanulmányokra van szükségünk, hogy tudjuk, hogy milyen irányba mozduljunk el a szabályozásokat illetően. Az elmúlt 15 évben a balesetek száma csökkent, Ugyanakkor az a benyomásom, hogy még nem áll a rendelkezésünkre az összes adat. De a balesetek száma különösen a városi területeken úgy tűnik számomra, hogy növekvő félben van. Kérdésem, hogy él -e ön javaslatokkal, például a kamionok kihatását, illetően a közúti közlekedés biztonságára, hiszen én alig ha tudok itt döntést hozni a jobb szabályozás érdekében, mindazok után, amit most öntől hallottam. Elnök, köszönöm, Timothy Kirchhoff következik. Thank you very much. Elnök úr, köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez az előadás. A kérdésem arra vonatkozik, illetve nem is annyira javaslatokra vonatkozik, hanem inkább számos egyéb tényezőre. Először is azt gondolom, hogy helyes kimondani, hogy az idősebbek veszélyeztetettebbek az autóval való ütközések során, ez eléggé nyilvánvaló. A kérdésem az, hogy volt-e bármilyen kutatás, tud-e ön ilyenekről, hogy a járművek által keltett zajjal kapcsolatban, főként, hogy egyre több az elektromos autó, illetve az autók világítása. Ez egy eléggé vitatott terület. Mi a helyzet a járművek színével kapcsolatban? Tehát, hogy valaki, egy gyalogos mondjuk biciklés mennyire veszi észre az autót, illetve a jármű felépítésével kapcsolatban ön elégedette azzal, hogy az új biztonsági szabályok úgy gondolja el, hogy ezek megfelelőek, vagy pedig, hogy most kellene találni egy tökéletesen új módot arra, hogy az autók elejét teljesen áttervezik, hiszen többnyire a gyalogosok, biciklisek azzal ütköznek. Köszönöm, Karim Adeli következik. Köszönöm, elnök úr. Központi jelentésségek, ezek a kérdések nem emlékeztetett erre, de Európában a halálos, halálos balesetek legnagyobb része városi területeken történik. Valóban eh, gondolkodunk-e azon a városokban, hogy csökkentsük a sebességet, hiszen egyre több város kötelezettséget vállal a 30 km per órás sebességkorlátozás bevezetése mellett. Vannak-e konkrét intézkedések a sebességet illetően? A kollégám beszélt az idősebbekről, én még visszatérek erre. Ugye láthatjuk a növekvő tendenciát, a fiatalok vagy akár a gyermekek eh, körében is az autósülések sem alkalmasak a gyermekek igényeinek, amikor látjuk, hogy mennyire növekszenek a balesetek a gyermekek körében. Ez tényleg vészhelyzetet jelent. Konkrét kérdésem lenne, közös definícióra van szükség a súlyos sérülést illetően a bizottság egy stratégiát javasolt a sérülések esetére. Önök mit gondolnak erről, az úti tervről, mely szerint a tagállamok, ugye itt beszéltünk az adatgyűjtésről, a súlyos közúti balesetekre vonatkozóan, hogyan akarnak nyomást gyakorolni, hogy konkrét célokat tűzünk ki az áldozatok szemelet csökkentését illetően a 2015-2020 közötti időszakban. Később érkeztem, szeretném tudni, hogy terveznek-e tervet az Európai Gépjárművezetői Engedély tárgyában a holnap járműjeit, illetve az, a legnagyobb kihívás, nem rendelkezünk elég információval a jövő autonóm autója és a biztonság összefüggéseiről. Nos, ezen ambíciók tekintetében gondolkodnak-e önök ilyenfajta terveken, és még egy utolsó dolog, mely elég fontosnak tűnik számomra, hogyan akarják kötelezni a tagállamokat arra, hogy valóban tartsák tiszteletben a közúti közlekedéshez kapcsolódó jogszabályokat. Hiszen, hogyha megnézzük a 28 tagállamot, akkor látjuk a hatalmas különbségeket, egyesek erőfeszítéseket tesznek a területen, mások nem, melyek tehát a célok, hogyan akarnak nyomást gyakorolni azon tagállamokra, melyek egyáltalán nem tartják tiszteletben azt, amit kérünk tőlük, és hogyan akarják őket nyomásra helyezni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Dieter, Lieb, Dieter Liebrich Koch következik. Nos, Kodan azt mondta, hogy minden nagyobb a jármű, és minden súlyosabb, annál súlyosabbak a várható sérülések egy balesetnél. Hogyha tehát kisebbek és könnyebbek az autók, és környezetbarátabbak, akkor a közúti ugye a közúti balesetek 90%-nál emberi tényező az ok, akkor a kisebb autóknál a balesetek elkerülhetőek lennének, de vajon a vezető támogató rendszerek megoldhatnák ezt a helyzetet? Jól értettem az ön a mondatokat. Peter Lundgren következik. Köszönöm. A kolléga azt kérdezte, hogy van egy különleges probléma, amely a nagy terautókhoz kapcsolódik. Jó magam is vezettem ilyet. Nem hiszem, hogy különleges problémák kapcsolódnak ez a, ezekhez a nehéz gépjárművekhez. A többi jármű való összevetésben. Amit én 30 év alatt megállapíthattam, az, hogy hogyan változik a magatartás a gyalogosok, illetve a kerékpárosok részéről Svédországban. Próbáljuk a kerékpárosokat védeni a bicikliutak kialakítása révén, de a kereszteződésekben egyre többször azt tapasztalhatjuk, hogy nem megfelelő a magatartás, például Brüsszelben is nagyon nagy a kockázat annak, hogy előttünk egy gyalogost vagy egy kerékpárost. Tehát a gyalogosok és a kerékpárosok magatartása eset esetében egyes esetekben az autósok úgy vélik, hogy van idejük megállni, de nem mindig van erre elegendő idő, és főleg a legsérülékenyebb területeit a testnek kellene védeni. Most az új karosszériák révén megpróbálják a gyalogosokat védeni, de fontos lenne a közlekedési ismeretek átadása a biciklisták és a gyalogosok részére, nem csupán az autóvezetők részére. Fontos, hogy megértsék a gyalogosok és a kerékpárosok, hogy például a piros jelzésnél örmelt át kell az úttesten. Elnök, köszönöm. Jó magam is szólásra jelentkeztem közlekedési ismertek átadásra is szükség van. Berlinben például azt a tapasztalatot gyűjtöttük, hogy a külön bicikliútak hatalmas veszélyt jelentenek, mert a legtöbb biciklista biciklistát a jobbra kanyarodó autósok ütnek el, mert ők nem tekintenek hátra, hanem csak a köz, az autóutat figyelik. Ezért most az autóutakon tüntetik fel a bicikli utat, és az a menetirányjal szembeni ö, ö, közlekedésnél ö, is fontos figyelnünk a biciklistákra. Például az iskolás gyerekek esetében is fontos a ö, vizuális kontaktus az autó vezetővel. Én egy autóklub vezetőnek is elmondtam, hogy a biciklistának mindig balra kell tartania, mert a látási viszonyok így jobbak, és a második döntőpont számomra a sebesség, a 30-50 kilométer esetében a parlament a 30 kilométert szeretné alapszabályként bevezetni, és csak azon utakon, ahol ö, gyorsabban lehet ö, vezetni, ott kellene ezt kitenni más táblákkal. De 30 km per órás sebességnél 10%-os a halálos balesetek kockázata a gyalogosok kerékpárosok számára, 50 km per óránál pedig 80 ez a veszély. Van-e vizsgálat, illetve tanulmány ezen vonatkozásokban? Most pedig önni a szó, hogy válaszoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen. Hú, hát rengeteg kérdést tettek fel, úgyhogy igyekszem végigmenni rajtuk. Az első kérdés az volt, hogy város, illetve vidéki utakról beszélünk, és nyilván a legnagyobb különbség ezek között a sebesség. Városi környezetben kisebb a, a kisebb a sebesség egy vidéki úton akár 100 km per órás sebességes haladhatnak az autók, hogyha ott ütközik a gyalogossal, akkor gyakorlatilag nincs esélye túlélésre. Nagyon sok embert viszont városi környezetben ütnek el. A sebesség azonban mindig jelentős kockázatot jelent, hogyha sokkal nagyobb az expozíció, lehet, hogy sokkal alacsonyabb sebességnél is több az ütközés, és sokkal több a sérülés a szabályozások tekintetében pedig az gyalogossal való ütközés akár 40 km per óra sebességnél is már jelentős lehet, ezért az egész autót úgy alakítják ki, hogy 40 kilométeres sebességig, hogyha gyalogossal ütközik, akkor lehető legkisebb legyen a sérülés. Aztán ott van ez a kérdés, hogy beszéltem a különböző tesztekről, illetve szabályozásokról, és felmerült ez a kérdés, hogy ezek a tesztek, ezek hogyan kapcsolódnak a valódi gyalogosokhoz, és erre szeretnék újra visszatérni, hogy egyre több valós adatra van szükségünk. Több ország a 70-es, 80-as években végeztek vizsgálatokat, teszteket, akkor lehetett érteni jól érteni, értelmezni, hogy mi történik a gyalogosokkal, a biciklésekkel. Azonban most nem látjuk már, hogy a szabályozás az valódi életben tényleg működik-e, tényleg megfelele a célnak. Ezért azt gondolom, hogy az adatgyűjtést valóban arra kellene összpontosítani, amit tapasztalunk. Elnézést, a saját kézírásomat se tudom elolvasni. A kérdés az az, hogy hogyan tudjuk biztosítani, hogy mindenki betartja a szabályokat Európában. Hogyan biztosítjuk, hogy konszenzus van a 28 tagállama, mindenki ugyanazokat a szabályokat alkalmazza. Hát ami a mérnöki kialakítást illeti, az meglehetősen egyszerű, mert típus jóváhagyásról van szó, ugyanazokat a biztonsági szabványokat kell tiszteletben tartani. Azt gondolom, hogy ami a magát a járművet illeti, azt viszonylag könnyű előírni, viszont ami már a gyalogosokat, az autóvezetőket, az oktatást, a felvilágosítást illeti, a kultúrát, az már problémása. Ami pedig az időseket illeti, valószínűleg nem lepődtek meg azon, amikor azt mondtam, hogy ők veszélyeztetettebbek. Ami azonban elképesztett még engem is, hogy eh, ahogy idősödünk, hogyan válunk egyre jobban veszélyeztetettebbé. A kérdés a járművek hangjára vonatkozott, tehát hogy most, hogy elektromos autókról beszélünk, ez a gyalogosok számára milyen veszélyeket hordoz magával, hiszen csendes az autó. Amikor az autó 40-50 km per órával halad egy bármilyen jármű egyébként, maga a kerék nagyobb zajt kelt, mint a motor. Ezért el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan lehetne például azt megoldani, hogy mondjuk a jármű nagyobb zajt bocsásson ki, hogyha gyalogos közelében van. Aztán a világítással kapcsolatban is kérdeztek amikor a gyalogos védelmi szabályozás bekerült Európában, akkor a szabványnak megfelelően alakították ki az autókat és a fékezés rendszerét szintén, hogyha valaki például rátapos a fékre, akkor sokkal veszélyesebb lehet, mint hogyha apránként fékezünk. Tehát olyan ABS rendszereket kezdtünk el alkalmazni, amelyek segítik a fékezés hatékonyságát. És ez a veszélyeztetett úthasználók számára szintén egy nagyon fontos szempont. Én magam egyébként a járművek színéhez nem nagyon tudok hozzászólni. Aztán volt egy nagyon konkrét kérdés, ami arra vonatkozott, hogy az új biztonsági tesztek a veszélyeztetett úthasználók esetében megfelelőek-e, hogy én azt mondanám, hogy eh, ha csökkenteni akarjuk a sérülések számát Európában, akkor nem megfelelőek. A sérüléseket akkor tudnánk igazán csökkenteni, hogyha a teszteket az autóknak egyéb részeire is kiterjesztenénk. A városi területekről hangzott el egy kérdés, illetve számos kérdés. Beszéltünk sokat a sebességről is, illetve a városi területen használt sebességről, 30 km per órás sebességkorlát, valószínűleg eléggé jó ezzel kapcsolatban. Nagyon sok olyan adatunk van, hogy ott valóban csökkent városi környezetben a sérülések száma 30 km per órás sebességnél, tehát az 50-ről le lehetne csökkenteni 30 km per órára, ugyanis több lehetőség nyílik arra, hogy lássák egymást a közlekedés szereplői. Aztán volt egy nagyon konkrét kérdés a gyermekülésekről. Egy meglehetősen új rendelet vonatkozik, a 129-es a gyermekülésekre, meglehetősen elégedett vagyok ennek szigorúságával, azonban sajnos ez csak akkor működik, hogyha a szülők megfelelően ültetik be a gyereket, megfelelően kötik be a gyereket, eddig és azzal van a fő probléma, és ez megint csak az oktatáshoz, a felvilágosításhoz kapcsolódik. Aztán volt egy kérdés az Európai Uniós jogosítványról, azt hiszem, hogy azt nem követtem egészen pontosan, minden esetre azt gondolom, hogy ez megint csak a holnap autóihoz kapcsolódik, amikor önálló eh, járművek, automata járművek közlekednek, hogyan például, hogyha valaki ismeri a Teslát például, akkor a Teslát, a Tesla a szoftverét már lehet frissíteni, és eh, bizonyos manővereket maga az autó el tud végezni helyettünk, több gyártó egyébként szintén vizsgálja azokat a lehetőségeket, amelyek az automata funkciókra vonatkoznak, például az Egyesült Királyságban is zajlanak ilyenek, nagyon sok vizsgálatot, tanulmányt végeznek tehát a gyártók, és azt gondolom, hogy az automata önálló járművek sokkal hamarabb bekerülnek a forgalomba, mint gondolnánk. A Genfi Egyezményt illetően is azért még vannak bizonyos feladatok, amelyeket el kell végezni, szabályozási kérdéseket meg kell oldani. Azonban a technológia lényege az lenne, hogy ha mivel az emberi hiba okozza az ütközések 95%-át, hogyha el kivesszük az emberi tényezőt, akkor ez majd megoldódik, de azért ez nem ilyen egyszerű néztük például kimondottan a gyalogosokkal való ütközéseket, a Németországban, Egyesült Királyságban valódi ütközéseket néztük meg, az intelligens autókkal kapcsolatban is megnéztük ezeket a felvételeket, tehát senki nem tudhatta előre, hogy mikor lép ki az gyalogos az úttestre, nagyon sok haszonnal járhat, tehát az automat autók használata azonban nem tud minden problémát megoldani, és minden ütközést elkerülni. Aztán volt egy kérdés az adásszal kapcsolatban, teljesen egyetértek önnel, hogy ahogyan egyre könnyebbé válnak a járművek, az is tény, hogy még a nagy járművek is egyre könnyebbek, ezért már nem látjuk azokat a V8-as motorokat, mint korábban. Egy, ö, csökken a járművek mérete, azonban azt látjuk, hogy az úton még 14%-kal nőtt meg az Európai Unióban értékesített súvok száma, egyre több a kis autó, és egyre több a nagy autó. A probléma az, hogyha ezek találkoznak az úton. Az EDAS rendszer esetében például, hogy hogyan tudják a sávot megtartani intelligens fékezési rendszer. Én nagyon rajongok ezekért az újításokért és technológiákért, ezért az Európai Bizottsággal készítettünk egy költséghatékonysági jelentést, és azt látjuk, hogy ezek nagyon komoly előrelépést jelentenek. Elnézést kérek, én egy, mm, ezt a svéd képviselőnek mondom, hogy nem a kamionokról beszéltem, nem a teherautókról, hanem a suvokról, tehát a sportjárművekről. Magával a járművel is egyébként még nagyon sokat tehetünk. Remélem, hogy ezzel megválaszoltam a kérdését és szerintem most átérhetünk az elnök úr kérdésére a sebességgel kapcsolatban, illetve a biciklisekkel kapcsolatban. Erre utaltam én is egyébként, hogy emberként, ahogyan használjuk az utat, fontos szemkontaktust teremteni. Ez rettenetesen fontos, hogy jól lássunk az autóban, és lássuk az embereket. Így kell megtervezni a járműveket. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank, Mr. Köszönöm, kordon úr, ezt a beszámolót, valamint a kérdésekre adott válaszait. Most pedig áttérünk a következő panelre, még pedig a szabályozási keret és ennek megerősítése, és először Schmidt Szabolcsnak adok szót a Digi Move részéről, 7 percet kap minden előadónk. Öné a szó. Mr. Chair, Honorable. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Nagyon köszönöm, hogy a bizottságot is meghívták erre a mai közúti biztonságról szóló meghallgatásra. Szeretném bemutatni, hogy mi hogyan látjuk a jelenlegi helyzetet, valamint utána rátérnék arra, hogy hogyan szeretnénk ezen javítani. Ami az európai közúti biztonsági helyzetet illeti, legyünk őszinték, az Európai Unió egyik legnagyobb sikertörténete a közúti biztonság, ugyanis több millió állampolgár nap mint nap profitál azokból az eredményekből, amelyeket mi elértünk. Az elmúlt húsz évben nagyon sokat nőtt a közúti biztonság, több tízezer ember életét mentette, mentette meg a közúti biztonság területén az Európai Unió. Hogyha jó szemük van, akkor látják, hogy 28 ezer ember élete életét sikerült megmenteni 2015-ig. Globális szempontból is nagyon elől járunk. Emlékezzünk csak arra, hogy az Egyesült Államokban hányan mm, meghalnak a, közúti, a közutakon, kétszer annyian, mint az Európai Unióban globális szempontból is elő, előjárók vagyunk, ugyanis az Egyesült Államok a fenntartható fejlődési céljai között egy olyan célkitűzést is elfogadott, amely nagyon hasonlít arra, amit mi 15 évvel ezelőtt elfogadtunk, amikor is eldöntöttük azt, hogy 50%-kal csökkentjük a közúti baleset, a halálos kimenetelő közúti balesetek számát. Persze voltak sikeresebb, kevésbé sikeresebb időszakaink is. Az elmúlt két évben azt láthatjuk, hogy csökkenésnek vagyunk, tekin, csökken, csökkenést láthatunk, sőt stagnálást. Ami ennél még érdekesebb, az az, hogy a hangsúly is eltolódik. A, közút, a halálos kimenetelő közúti balesetek száma csökken, a biciklisek, a motorkerékpár használók, a gyalogosok, vagyis a veszélyeztet úthasználók esetén csökken ez a szám. Az a kérdés számunkra, hogy hogyan is tovább, Az az a nagy kérdés, hogy hogyan tartsuk továbbra is meg ezt a történetet. Értékeljük a szakpolitikáinkat, tavaly erre sor került, és úgy látjuk, hogy három út áll előttünk, mint bizottsági szolgálat előtt. Először is ott van a jogszabályozási csomag. Ami a jogszabályozást illeti, a jogszabályozó megtett mindent, amit csak tehetett, Mondjuk úgy, hogy a jogszabályozás már teljes, készen van, már csak egy terület maradt, méghozzá a holnap autója, a holnap járműve. Nagy potenciált látunk a jövő autójában közúti biztonsági szempontból, ugyanis hogyha az összes emberi hibát kiiktatjuk, akkor azzal nagy eredményeket tudunk elérni. Ez a jövő, de már dolgozunk a jövőn. Ezen túl pedig a klasszikusabb jogszabályozásban is aktívak vagyunk. A közúti biztonsági jogszabályról itt már volt szó, illetve az infrastruktúra biztonság, valamint a, professzionális autóvezetőkre vonatkozó jogszabályozások. Ezek olyan jogszabályozási intézkedések, amelyekkel jobban tudjuk, jobban meg tudjuk védeni a veszélyeztetett úthasználókat. Ami pedig a második területet illeti, ez az EU-s szintű harmonizáció. Hogyha megnézzük ezt a térképet, amelyet most elhoztam önöknek, akkor láthatják, hogy igen, harmonikus a kép, zöld egész Európa. A zöld itt azt jelenti, hogy a közúti biztonság átlagánál tartunk, vagy annál még jobbak vagyunk, Szép a kép, jobb, mint régen volt, azonban mert mindig láthatunk egy kis zavaró, aggodalomra okot adó pirosat, amely szín azokat a tagállamokat jelöli, amelyek kicsit még hátul kullognak közúti biztonsági szempontból. Vagyis a kép még nem teljesen harmonikus, nem teljesen egységes. A célunk tehát az, hogy harmonikusabb képet alakítsunk ki Európában. Nem fogadhatjuk el, hogy a közötti biztonság nem olyan közjó, amelyből mindenki kiveheti a részét. Ezen, ez a tét, tehát ez a munka vár még ránk. A szubszidiaritás elve itt nagyon is előjön. Az oktatás, a oktatás, valamint az igazságszolgáltatás, itt mind-mind előkerül, tehát a tagállamokra is szükségünk van Sajnálatos módon nincs külön közúti biztonsági alap, amire támaszkodhatnának a tagállamok, de segítünk a tagállamoknak, megosztjuk velük a jó gyakorlatokat, ajánlásokat fogalmazunk meg, műhelyfoglalkozásokat tartunk a tagállamoknak, valamint önökre, képviselőkre is számítunk, amikor hazamennek a szavazó körzetükbe, akkor önök is beszéljenek a közúti biztonságról, ugyanis ez egy igen nagy kihívás. Minden tagállamban fejleszteni kell a közúti biztonságot. Nem csak jogszabályozásra van szükség, hanem együttműködésre is. Ami pedig a harmadik területet illeti, mi Európai Bizottságként azon is dolgozunk, hogy a látókörünket szélesítsük vagyis nem csak a halálos kimenetelű balesetekre helyezünk hangsúlyt, hanem a súlyos sérülésekre is. Ezen már több mint három éve dolgozunk, több mint három éve dolgozunk nagyon határozottan ezen a, a területen, és azt látjuk, hogy 17 különböző definíció létezik Európában arra, hogy mit is jelent a súlyosan, súlyos sérülés. A metodológiai szempontból már van egy közös definíciónk, most begyűjtjük az adatokat, és én, amíg itt ülök, nagyon optimista vagyok, nagyon optimista vagyok. Remélem, hogy a jövőben valóban elkezdhetünk közös európai adatokkal dolgozni a súlyos sérülések tekintetében, hogy jobban megértsük azt, hogy hol is és miért is vannak ezek a, ezek a balesetek nem azonos ez a definíció a halálos kimenetelű balesetekkel, úgyhogy szeretnénk megnézni, hogy a súlyos sérülés mit is jelent, és milyen szakpolitikákkal tudjuk, tudunk ezzel ellen harcolni. Szeretnék kiemelni még valamit, amelyre már az előző eszmecserében rávilágítottak. Számunkra egyre nagyobb problémát jelentenek a városi területek, vagyis azok a területek, amelyeken a szubszidiaritás elvének értelmében nem, nem avatkozhatunk be közvetlenül vagyis szeretnénk segíteni a tagállamokat abban, hogy ezen a területeken is nagyobb hangsúlyt fektessenek a közúti biztonságra, ha bár hatáskörünk nincs ezeken a területeken. Tisztelt elnök úr, betartottam a 7 perces időkorlátot, nagyon köszönöm a figyelmét. Nagyon köszönöm az előadást, mondja az elnök, és köszönöm, hogy betartotta az időt is. Nézzük a következő előadót, Ellen Thompson, a European Transport and Safety Council részéről. Uh, thank you very much. Uh, Nagyon köszönöm. Az uh, Európai Közlekedésbiztonsági Tanács nevében, hogy itt lehetek. Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács a közúti biztonsági szakpolitikák kialakításán dolgozik. Nekem is 7 percem van, úgyhogy hoztam is egy kis összefoglalót, amelyet meg is találhatnak itt a terem bejáratánál, ugyanis nem fogok tudni mindent elmondani, amit szeretnék. Ami a számokat illeti, szeretnék egy pár számadatot megadatni, megad, megosztani önökkel. Szeretnénk minden közúti minden közlekedési balesetet csökkenteni, úgyhogy légi baleseti számokat is hoztam, hoztam önöknek. Szeretném ezeket összehasonlítani. Összesen 25.845-en haltak meg a közutakon, és 203.500-an pedig súlyosan megsérültek valamilyen közúti balesetben. Ezek a számok sajnos nem jók, Csökkenés láthatunk, csökken a közúti baleseteknek a száma 2013 és 2014-ben. 6,7%-os a célkitűzésünk. Szeretnénk 2020-ra ezt a célkitűzést elérni. 2013-2014-ben csupán 0,2%-os éves csökkenést sikerült elérnünk, úgyhogy még európai, illetve tagállami szinten is nagyobb csökkentése van szükségünk. Ami a finanszírozási vetületet illeti, nagyon sok, az, az emberi tényezőn kívül, amely a közúti balesetekből adódik, finanszírozási aspektust is meg kell vizsgálnunk. Itt van egy kalkuláció, amelyet az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács készített. Azok az emberek, akik nem haltak meg a közúti baleseti közötti balesetekben 2011 és 2014 között. Mit is szeretnénk? Mi szeretnénk, hogyha az Európai Unió, valamint a tagállamok is csökkentenék a közúti balesetek számát finanszírozási forrásokkal. Itt van már az első, az első szám adatom is. Mit is szeretnénk? A közlekedésbiztonsági tanács célkitűzést szeretne, és szeretné, hogyha csökkentenénk a súlyos sérüléseket. Sajnálatos módon a súlyos sérülések számának csökkentése nem elég nagy. Itt látható a kalkuláció, amelyet a mi közlekedési tanácsunk készített. Azt láthatjuk, hogy az Európai Parlament támogatja Mendekem úr white paperét ezzel a, a témával kapcsolatban, és készítettünk egy nyilatkozatot is, amelyet április 18-áig még aláírhatnak. Kérem, hogy írják alá önök is, illetve a kollégáik is. Szeretnénk nem csak a haláleseteket, hanem a súlyos sérüléseket is csökkenteni, és szeretnénk elérni azt, hogy az Európai Uniónak, ahol hatásköre van, ott még nagyobb csökkentést érjen el, például a járműbiztonsági sztenderdek növelésével. Ezeknek a célkitűzéseknek a meghatározása segíti a tagállamokat abban, hogy elérjék a céljaikat, csökkentsék a halálos kimenetelű balesetek számának csökkenését. Igen, fontos szakpolitika ez, a közlekedésbiztonsági tanács tehát kampányol és nyilatkozatot is készített. Az elmúlt másfél hétben itt látható, hogy a közlekedésbiztonsági tanács, illetve illetve a FEVR, amelynek a képviselője mindjárt fel fog szólalni, is részt vesz ebben, valamint láthatjuk Juncker elnök urat is, az Európai Bizottsága legmagasabb szinten képviselteti magát ebben a nyilatkozatban. Azt kérjük tehát tőlük, hogy valóban gondolkozzanak el azon, hogy hogyan lehetne ezt a súlyos sérülési célkitűzést valóban megfelelően betartani, ugyanis nagyon rohan az idő. Hogyha kicsit szélesebb látókörben nézzük a problémát, akkor azt látjuk, hogy, hogy nulla a a célkitűzés, a nulla számot szeretnénk elérni. 2011-ben már el is fogadtak ezzel kapcsolatban egy, egy dokumentumot. A közlekedésbiztonsági tanács ezt szintén támogatja. Több stratégiára van szükségünk, több közúti felhasználói csoportot kell megszólítanunk. Ott van a könnyen elérhető eredmény, de vannak olyan területek is, mint például a szórakozottság, a nem odafigyelés. Most is látom, hogy van, aki az okostelefonját használja a, ezek a, a sebességen, valamint az alkohol fogyasztáson, illetve a biztonsági öv használatán túl fontos elemei a közúti biztonságnak a járműbiztonság, az infrastruktúra biztonsága, valamint a magatartás. Itt van velünk a közúti rendészeti hatóság egyik képviselője is, aki majd szintén felszólal. Ez az a három terület, amelyen tovább kell dolgoznunk. Az utolsó rész, amelyről szeretnék még beszélni, és szeretném az önök cselekedést, szeretném kérni ezektől, hogy, hogy cselekedjenek, az a jármű biztonság. Szerintem a közúti biztonsági kérdés az fogyasztó biztonsági kérdés is. Minden fogyasztónak ugyanúgy hozzáférés kell biztosítani a biztonságos járművekhez, járművekhez, már pedig most még nem ez a helyzet, tehát a biztonsági szinteket nőni, növelni kellene bizonyos EU-s tagállamokban. Mit kérünk mi? Azt, hogy a biztonság legyen standard. A köve, ebben az évben majd az általános biztonsági ö, szabályozás ö, újra vizsgálják, úgyhogy ez jó alkalmat teremt erre. A három fő kockázati okot kell tehát kezelnünk. A biztonsági övek használata, a sebesség csökkentése, illetve az antialkohol zárak bevezetése. Végezetül pedig önök, mint európai parlamenti képviselők mit tehetnek? Kérjük önöket, hogy az Európai Unió cselekedjen, az Európai Uniónak valóban van még, van még lehetősége a, cselekvésre. Tehát kérünk, kérjük önöktől, hogy intézkedéseket vezessenek be a súlyos sérülések elleni harcban, valamint a járműbiztonságot növeljék, az infrastruktúra biztonságot, végezetül pedig nemzeti szintet is támogassák, vagyis beszélnek a közlekedési minisztereikkel, amikor hazamennek, végezetül pedig legyenek példák, mutassanak példát önök, mint képviselők és mint, mint, mint egyének. Ugyanis együtt valóban tudunk változtatást eszközölni. Nagyon köszönöm a figyelmet, várom az eszmecserét. Vielen Dank. Köszönöm szépen, Ellen Thompson. most pedig Karen Rikur következik a TISZPOR részéről. Good, afternoon. Good afternoon, everybody. Jó napot kívánok mindenkinek, és nagyon köszönöm ezt a meghívást a TISZPOL nevében. Én a TISZPOT képviselém, amely egy európai szervezet, ez az összes közlekedés rendészeti szervezetet fogja össze Európában, 28 tagállam, Norvégia és Vájc a tagja még. A fő szempontunk pedig, hogy a rendészeti tevékenységen keresztül életeket mentsünk egy partnerségi megközelítéssel. Mivel a képek a ezer szónál is többet mondanak. Egy videót szeretnék önöknek bemutatni, amelyből kiderül, hogy mit teszünk, és mit teszünk az közúti biztonságért. TISPOL was established in the year 2000. The aim then was for police officers to play their part in reducing death and serious injury on the roads of Europe.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 already this slide with the human toll. Köszönöm szépen. Tehát hallhattuk, hogy az Európai Bizottság, illetve az ETSZ partnerszervezettől adatokat hallhattunk már, illetve hasonló adatokat ismerhettek meg a videóból. Az Európai Bizottsággal együttműködünk, egy életmentő projektet dolgoztunk ki, illetve egyéb tevékenységünk van, a Strida Project például, amely a súlyos sérülések csökkentését célozta meg, főként rendészeti intézkedések segítségével. A következő diáról a második pontot említeném, hogy határozottan hiszünk a határon átnyúló együttműködésben. Kilenc műv, hétnyi műveletet végzünk, például a kamionok, illetve az autóbuszok biztonságoságával kapcsolatban. Hogyha megnézzük az eredményeket, például az alkoholfogyasztás ellenőrzést illetően, két hét alatt több mint két millió ellenőrzést végeztünk, ami rettenetesen nagy szám, főként, hogyha figyelembe veszük, hogy csupán két hetes időszakról beszélünk. és nem csupán cselekszünk, hanem beszélünk és Nagyon sok szemináriumot, konferenciát tartunk, mecserét. Itt láthatnak példát azokra a konferenciákra, szemináriumokra, amelyeket 2015-ben tartottunk technológia témájában, illetve októberben Manchesterben tartottunk egy nagyon komoly konferenciát nemzetközi közúti biztonságról. A kommunikáció nagyon fontos számunkra, hogyha többet szeretnének tudni arról, hogy hogyan közelítjük meg a tevékenységünket, akkor feliratkozhatnak a hírlevelünkre, amely két hetente jelenik meg, illetve a honlapunkat is megtekinthetik. Egyetlen kihívásunk van a jövőre vonatkozóan, hogy 50%-kal csökkenjen a halálos balesetek száma 2020-ig. Azt hiszem, hogy eléggé jól kihasználtam az időmet, úgyhogy köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadást. Zsánut Más következik, European Federation of Road Traffic Victims részéről. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy megtartottak ezt a meghallgatást, illetve meghívtak engem is. Általában a számítógépem előtt ülök, úgyhogy nagyon örülök, hogy most itt ülhetek önök mellett. Tehát mi vagyunk a közúti balesetek áldozatainak Európai Szövetsége, a az áldozatok jogait szeretnénk képviselni, illetve az ütközé, azt tartjuk nagyon fontosnak, hogy az ütközés követően milyen ellátásban részesülnek, illetve a megelőzés mennyire fontos. Az ütközés utáni ellátás nem csupán traumatológiát jelenthet, hanem az igazságszolgáltatást is a zéro irányába szeretnénk elmozdulni, hát a kokjelentésben jelentésben is hallhattunk erről, a Vision Zero tervről, ami egy nemzetközi célkitűzés is, tehát, hogy a zéró felé mozduljunk el, hogyha megnézzük a statisztikákat, amelyeket ellentől hallhattunk, csökken a súlyos sérülések, illetve a halálos balesetek száma, ezért fel kell gyorsítanunk a tevékenységünket. Nagyon sokan azt mondják, hogy ez a zéró baleset lehetetlen, de először tegyük meg azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és észreveszünk, hogy mi a lehetetlen. Schmidt úr is beszélt már a fenntartható fejlesztési célokról, az ENSZ részéről. A, ott is szerepelt az a célkitűzés, hogy 2020-ig 50%-kal kell csökkenteni a balesetek számát. Nagyon fontos, hogy biztonságosak legyenek a közutak, főként az idősek, a gyermekek, a csökkent mozgásképességek számára. Az emberek nagyon sokszor hibát vétenek, ami ütközéshez vezethez, és az emberi test nem alkalmas arra, hogy az ütközéseket kivédje. Ezért közös felelősségünk a közúti használók, a közúti hatóságok, járműgyártók közös felelőssége, hogy az ütközések ne okozzanak halálos vagy súlyos sérüléseket. Hogyha az egyik rész a rendszerben nem működik, akkor a másik rész tud támogatni illetve segíteni. A négy s ről beszélhetünk, illetve korábban a négy e ről beszéltünk, az engineering mérnök tevékenység, technológia, oktatás, stb. Korábban szóltak a biztonságos járművekről, biztonságos infrastruktúráról, azt ki kell igazítani az emberek érdekében, nem csupán az autók, hanem a kiszolgáltatott felhasználók szempontjából szempontjából biztonságos felhasználókra van szükség. El kell magyarázni például, hogy eh, a gyorshajtást csökkenteni kell, és a következő pedig, erről már hallhattunk, ez pedig azt jelenti, hogy eh, olyan célkitűzéseket, célokat kell megállapítani, ami a súlyos sérülésekhez is kapcsolódik, és Kunnak elmondhatnám, hogy meg kéne talán változtatni a szlogen, tehát hogy határokat lépünk át azért, hogy életeket mentsünk, hát nem csak azért, hanem azért is, hogy ezeket a célokat teljesítsünk. A luxemburgi képviselők közül, hat képviselőből öten már aláírták a manifestónkat, úgyhogy remélem, hogy önök is támogatják azt. A 30 kilométeres sebességkorlátról beszéltünk már a városi területeken, nincs szükség tehát a gyorshajtásra. A szubszidiaritás elvét is megemlíteném, az EU ajánlásokat fogalmazhat meg, hogy a közúti biztonságot erősítse. Karima Dali készített egy jelentést a fenntartható városi mobilitásról. Ezt mi is nagyon támogatjuk, és a biztonságot az egészséghez, illetve a fenntarthatósághoz kapcsoljuk. Ami pedig az EU-t illeti, 1300 gyermek hal meg, illetve 10 000 gyerek sérül meg Eh, hogyan fogadhatjuk el, hogyha gyermekünkről, az unokánkról lenne szó, akkor azt mondjuk természetesen, hogy nulla gyerek halljon meg. És hányan halnak meg később? A környezetszennyezés, vagy a fizikai mozgás hiánya miatt. Tehát át kell alakítani a közlekedést, például, hogyha egy idősebb felnőttre gondolunk, egy gyermekre gondolunk, hogyha biztonságos a 8 éves gyerek számára, a 80 éves felnőtt számára, akkor ez mindenki számára biztonságos, van egy ilyen szabályunk. Csökkenteni kell például a szükségtelen autóforgalmat, illetve a szennyezést, a jobb felső sarokban egy rajzversenynek a nyertesét láthatjuk. Az egyik kisfiú például lovakat rajzolt közúti közlekedési eszközként. A kérdés, hogy Kopenhágáról vagy Amsterdamról beszélünk, ahol annyira sok biciklis látunk a képen, nos egyik sem, az Kolumbia, Bogota. milyen legyen a jövő autója. Az autók nagy többsége túlságosan nagy teljesítménnyel rendelkezik, és azt nem használja ki, főként a városi területeken. Egyéb partnerekkel együtt például támogatjuk az úgynevezett LISA, Light and Safe, tehát könnyű és biztonságos autókat, ugyanis, hogyha nagy az autó teljesítménye, akkor gyorsabban is hajtanak vele, és nem vagyok eh, Richard eh, hozzászólásával kapcsolatban, amikor beszélt a négykerék meghajtású járművekről, de ezek eh, elterjedtek, nagyon veszélyesek a gyermekek, a gyalogosok számára a városi területeken. Figyelnünk kell tehát arra, hogy itt van az Iza és a Liza, Mindkettő a üvegházhatások gázok kibocsátására vonatkozik, halálos balesetek, súlyos sérülések számára. Nagyon fontos, hogy az autók kialakítása következtében mennyire agresszíven viselkedik egy autó a baleset esetében Most pedig a bal oldalon egy automata autót látunk, talán ez a jövő, közeljövő, egy Google Car, de a legbiztonságosabb eszköz, a legfontosabb biztonsági eszköz az jobb oldali képen látható, nagyon, hogyha valaki megsérül, vagy életét veszély súlyos balesetben, akkor nem csak az adott személynek az érdekeit védjük, hanem az észes érintett fél érdekeit, szülők, család, barátok, stb. És az éró felé kell mindannyiunknak elmozdulni. Köszönöm. Köszönöm az előadást, és itt ha tanácseleket láttuk, legutóbbi fotón eh, François Baus eh, Luxemburg közlekedési miniszter eh, jelenleg Ines Ayala Sender következik. Sí, muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, hogy nem tudtam az elején itt lenni szerettem volna Schmidt úrnak egy kérdést feltenni, pedig az, hogy a kapcsolatban, hogy mi a közvetlen jövő, hiszen már nincs olyan nagyon sok időnk itt a mandátum során a parlamentben, nagyon fontos lenne tehát a biztonsági csomagot megkapnunk. És amikor ön azt mondta, hogy a szubszidiaritás elvét figyelembe kell venni, minden esetre a biztonságos infrastruktúrákról szóló irányel felülvizsgálata rettenetesen sürgető, ugyanis most ö, már megtapasztalható a járművek automatizálása, olyan területen járunk tehát, ahol az infrastruktúra alapvető fontosságú, és ott van például egy olyan közút építésének lehetőség, amit Franciaország javasolt, hogy teljesen napelemekből álljon, talán őrületnek tűnik, de ez a jövő, tehát sürgősen szükségünk van a jogalkotásra. és mivel az irányelvvel kapcsolatban nem sikerült teljes, teljesen megoldani a helyzetet, volt egy kompromisszum a bizottság részéről, hogy a második felét tegye kötelezővé, tehát azt, hogy fizessék meg a büntetéseket. Jelen pillanatban ez kötelező, hogyha a tagállam tájékoztat és kap az adott személy megkapja a tájékoztatást erről, azonban semmilyen módon nem lehet arra kötelezni, hogy fizesse is meg a büntetést. Erre pedig szükségünk van egy kötelezettségvállalásra. Nincs konkrét költségvetés a biztonságra vonatkozóan, ezt is mondta. És amikor rendelkezésre is állt, akkor se tudtuk felhasználni, olyan volt, mint az Achilles sarka, most pedig nincsen költségvetésünk külön, ugyankor ott van a Connecting Europe Facility költségvetése, ahol van egyfajta biztonsági, közúti biztonsági megbízatás. Akkor már legalább jó lenne, hogyha javasolnának egy olyan megoldást, hogy valamilyen olyan projektet tudjunk megvalósítani, amivel tudjuk javítani a költségvetést a jövőre vonatkozóan. Ez számunkra alapvető fontosságú. Arról beszélt, hogy a fekete csomópontok azok a városi csomópontok, és olyan projektre van szükségünk, ahol a biztonságot, a közúti biztonságot, illetve a városokat is egy kalap alá vegyük. Aztán szerettem volna felvetni Mers úrnak, ha jól értettem a nevét, Ön az agyról beszélt, de az is tény, hogy jelen pillanatban kezdjük az automatizálódás korát. Én nekem nincsen autóm, bérlek autót, hogyha akarok, és bármely kocsi, amit bérelek, valamilyen másodosztályú, nem a legnagyobb limuzinok nyilván, hanem már tartalmaz valamilyen segítő eszköz, tehát valamilyen módon automatizált, és az agy elfelejti a gondolkodást, ez időnként jó, időnként rossz. Ön mit gondol erről? főként a biztonság szempontjából nyilván a kocsik nem fognak, eh, nem, lesz, nem rendelkeznek adja, hanem algoritmusokat tartalmaznak, stb. Ezek kapcsolatban véleményre vagyok kíváncsi. És az is tény, hogy a harmadik országokkal szemben Európának sokkal többet kell tennie, ugyanis ott veszük észre leginkább a demokratizálódást, a fejlettséget, ahol a közúti közlekedés felkészültségét tudjuk felmérni, hogy van járda, nincs járda, milyen minőségűek az utak. Nagyon gyakran előfordul, hogy egyre nőnek a, nő a GDP, például a Marokkóban, ugyanakkor viszont elképesztően rosszak a közúti biztonsági adatok. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon sokan jelentkeztek, ezért felszólási időt kell korlátoznom, mégpedig másfél percben, és aztán két percben tud felszáll, felszólalni minden elő. Peter Lundgren und Karim Adeli auf der Liste. Dann kommt als nächstes... Következőként Jacki Stéler következik. Have you worried there for a minute, Köszönöm, elnök úr angol. A 20 km per órás térség városi térségekben. Gondolja, hogy ez működik, működne, és az Európai Unió hogyan tudná ezeknek a térségeknek a kiterjesztését támogatni? Második kérdés. Beszélt az előbb a járműbiztonsági szabályozás újra gondolásáról amit mi ezen a szem, ebből a szempontból várunk, a, jár, a járókelők szempontjából, illetve a biciklisek szempontjából, az arról mit gondol? Also a the Köszönöm a tömösséget is, Izmel Ertug következik. Köszönöm először is az előadóknak itt a pódiumon. Két kérdésem lenne. Az Európai Unióban évek óta dolgozunk azon, hogy növeljük a biztonságot, csökkentsük a halálesetek számát, akár technikai javítások révén, akár a biztonságosabb ö, sofőrkabinok, vezetőfülkék révén. Na most itt a jobb jogszabályok alkotása mennyit ér, hogyha a tagállamokban ezeket nem hajtják végre, akkor ennek sem értelme nincs. Önök ezt hogyan ítélik meg? az Európai Bizottság hogyan lép fel a tagállamokkal szemben ezen esetekben, és én sikra amellett, hogy az autonóm vezetést továbbra is kiépítsék, a bizottság egyfajta zöld könyvet, egyfajta ötletgyűjteményt fogalmazott meg, hogy milyen irányba lépjünk ezen témakört illetően. Az adatvédelemmel kapcsolatosan is sok kérdés vetődik fel a e tekintetben, érdeken az mondjuk elnök. Köszönöm, Dieter Librit. Kocht következik. Köszönöm, köszönöm az előadóknak, és egy konkrét kérdésem lenne a TISZPOL képviselőjéhez. Az adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban vannak-e problémáik, illetve a Frontex Europol együttműködésben vette fel ezt problémákat, vagy működik ez a dolog? Köszönöm, hogy az elnök Jackie Foster. -t. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Elnézés, hogy nem voltam itt a vita elején. Három vagy négy felvetésem lenne. Az első, amit szerettem volna megemlíteni, ez a motorokra vonatkozik biciklikre. Én nekem biciklim is van, autóm is van. Nagyon gyakran előfordul, hogy a biciklisek nincsenek kivilágítva, ezért nagyon veszélyeztetettek. És mondjuk az autós vagy a kamion sofőr, az, aki bajba kerül miattuk. Nagyon gyakran, hogyha biciklist látunk, erre vonatkozóan valamilyen biztosításra van szükség. Ami pedig a baleseteket, a városi területeken tapasztalható baleseteket illeti, az elmúlt 20 évben olyan infrastruktúrákat hoztunk létre, amelyek mégiscsak nem növelték, nem javították a helyzetet, sokkal inkább iskolai tájékoztatása, felvilágosítása van szükség. Nagyon gyakran a gyermekek kerülnek bajba, ami pedig a Jól lehet az autóvezetés standardja is javultak, illetve a technológiák. Az elmúlt húsz évben azt tapasztaltam, hogy nagyon sok ember, aki autót vezet, nem nincs tisztában az, hogy mennyire jó, milyen teljesítményű az autó motorja, ezért nagyon jó lenne, hogyha a közút használóit is vizsgálnak ezzel kapcsolatban. A sebesség valóban gyilkol, de az autópályán eh, nagyon gyakran eh, azt tapasztaljuk például, hogy eh, a személygépkocsi a belső sávban 30 mérfölddel halad. Tehát, hogyha valaki nem eléggé felvilágosult a közút használattal kapcsolatban, az Egyesült Királyságban például amikor eső esik, hirtelen meg kell állni, hogyha valaki megpróbálja követni, ütközés történik, az emberek pedig nem érték, hogy miért, milyen üzenettel lehetett volna elkerülni, például az autópályán kiírt üzenetekkel, úgyhogy ezek lennének a megjegyzésem. Köszönöm. Köszönöm, Peter Lindgrond következik. Chairman, thank you, and I just maybe I know there's a lot of information today. Nagyon sok információ elhangzott már, és azt hiszem, hogy ezek nagyon fontosak, főként, hogy eredményesek legyünk a közúti biztonságra irányuló erőfeszítéseinkben. Szeretném megkérdezni, hogy az ittas vezetés területén azt szeretném tudni, hogy hogyan lehet a leginkább eredményesen fellépni az ittas vezetés ellen nem tudom, hogy a biztonság ezen a területen milyen intézkedéseket valósít meg. Karim Adeli. Köszönöm, Karim Adeli, következik. Köszönöm, elnök úr. Elég szomorú vagyok, hogy a panel egyik résztvevője sem vetette fel a gazdasági költségeket, amik a balesetekhez kapcsolódnak, és ezek kihatásait az egészségügyi költségekre, amely valóban egyik lényegi elem hogy az állam kormányfők körében erre fókuszoljuk a témát. Nos, ők azt fogják majd nekünk mondani ezzel kapcsolatosan, hogy ez a szubszidiaritás körébe tartozik, de az Európai Bizottság szerepe mégiscsak az, hogy ösztönözze ezt a vitát. Nagyon sokat hallhattuk itt az Európai Bizottságot a parlamentben, segítenek a tagállamok körében, hogy meggyőzik őket ezekről az elképzelésekről de a tagállamok sajnos nem hagyják végre a mi jogszabályainkat. Ami a sebességkorlátozást illeti, én az urbán mobilitás jelentéstevője vagyok, ahol helyesen említjük a 30 km per órás sebességkorlátozást. Van egy polgármesteri konvenció, például ezt illetően, és mondhatná az Európai Bizottság, hogy igen, legyünk komolyak, most ne vezessük be ezt a 30 km per órás sebességkorlátozást és még egy fontos kérdés, amiről senki nem szólt, mégpedig az európai gépjárművezetői engedély bevezetése új kritériumokkal. A bizottság foglalkozik ezzel a témával. Itt vannak határokon átnyúló megállapodások. Például egy olasz, hogyha egy közúti szabálysértés pénzért elkapják Franciaországban. Kérdés az, hogy létezik az adatcsere különböző országok között jelenleg Európán belül, hol tartunk ezzel kapcsolatosan küzdünk, tehát itt a közúti biztonságért, és ez egy fontos vetület. Köszönöm, Peter Lundgren. I'm quite surprised. Köszönöm, akkor most angolul szorálnék fel. Nagyon meglep engem, hogy még sokan nem használják a biztonsági öveket valamint alkoholos befolyásoltságban vezetnek. Én hét autóm van, nagyon szeretem a, az autókat. Szeretek olyan gyorsan menni, amennyire csak lehet, messze a forgalomtól. Van különböző biztonsági berendezés ilyen esetekre, külön hat pontos biztonsági öv, ez, ez az egyetlen dolog, ami megmenthet egy autóversenyben, megmentheti az a vezető életét. Én autóversenyek során többször meg is sérültem. Azon gondolkodom most, hogy hogyan lehet az, hogy a gépjármű gyártók miért nem egyszerűsítik le ezeket a biztonsági eszközöket egy, egy átlagos autóban. Miért nincs több biztonsági eszköz beépítve magába az autóba? Tehát szerintem itt a, a gépjármű gyártók többet tehetnének ezen a területen. Az ISA-ról is beszéltünk, ez nagyon jól néz ki, de hogyha feloldjuk a rövidítést, intelligens sebesség alkalmazkodás, Hát én ez, nekem, ez nem, nekem ez nem annyira tetszik, tehát az autó nem mondja meg nekem, hogy én mit szeretnék tenni. De Nova. Olga Szilanova következik. Děkuji za slovo a vlastně ten můj dotaz... E, Köszönöm szépen. A kérdésem Schmidt úrhoz intézem a bizottság részéről. Szeretném tudni, hogy mi a válasza azzal kapcsolatban, amit a többi panelista mondott, Kördön úr az első körben, tehát hogy nincs elég adat a valódi közlekedési helyzetekből. Ezzel kapcsolatban segíthet a bizottság. A második felvetésem pedig a súlyos sérülések számának csökkentésére vonatkozó célkitűzést illeti. A második blokkban minden panelista szólt erről, és közöttünk van több olyan képviselő, aki szintén szintén támogatja a súlyos sérülésekre irányuló, illetve azok számának csökkentésére irányuló stratégiát. Többen aláírtuk például azt az írásos nyilatkozatot, ami erre vonatkozik. Schmidt úr előadása nagyon optimista volt, ezért azt remélem, hogy megosztja majd velünk, hogy mi az ezzel kapcsolatos célkitűzésük, de talán a bizottságtól azt fogjuk majd hallani, hogy szintén elkötelezett emellett. A bizottság sikleszelt emellett, például a vezetők vezetési idejét ne csupán alá, előírjuk, hanem vizsgáljuk és felül ellenőrizzük is, és minden egyes országban kell ilyen ellenőrzéseket végrehajtani, hiszen semmiféle jogszabálynak nincs értelme, hogyha nem ellenőrizzük ennek betartását. A sebességet, illetően Jackie Foster már felvetette, én ezt helyesnek tartom hogy a kerékpárosokat is ellenőrizzük, nem lehet például lámpa nélkül közlekedni, hiszen ez is túlságosan veszélyes, de az a rendőrséget sem ellenőriz, és Berlinben is ez a helyzet. És sajnos negatív számadatok vannak az ellenőrzéseket illetően. Berlinben 20 kerékpáros vizsgálhatná fölül a sebességet, de csak 11 percenként történik ez meg, azért, mert a rendőrségnek más tennivalói is vannak, és hogyha nem ellenőriznek eleget a rendőrök, akkor bizonyosan elharapódzik a szabálysértések száma, és ez látható abban is, hogy a balesetek száma Németországban nőtt. Ezért érdekelne, hogy milyen lehetőségei vannak a bizottságnak itt a beavatkozásra. Például a vezetésidő, pihenőidő ellenőrzése természetesen kapcsolódik a biztonsághoz, a vezetők és mások biztonságához. Mit tudnak tenni, hogy ilyen ellenőrzéseket a városokban is végrehajtsanak? Kicsit szorít az idő, mindenkinek két és fél percet adok a válaszadásra. Először Schmidt úr kap szót. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ich versuche das nicht. Köszönöm. Megpróbál megtenni ezt kérdésfél percben, ami az adatokat illeti. Elég adatunk van, különösen ami a közlekedési halálestek szemet illeti. A balesetkutatás, ami az egyes balesetek a kutatását illeti, ez egy nagyon költséges vállalkozás, és európai szinten nem létezik ez nagyon nehéz lesz ezt végrehajtani, sajnos a CEF eszközök sem elégségesek az ilyenfajta tevékenység finanszírozására. Ami a súlyosan sérültek esetét illeti, azt hiszem, hogy mindenki azonos hullámhosszon van. Ez a célkitűzés bizonyos értékeket, illetve nagyon jól működött a múltban, és a balesetben elhunytak számát, illetve látnunk kell, hogy mennyire stabilak ezek az adatok, amelyeket a tagállamoktól kapunk, milyen kép rajzolódik ki ezen adatok alapján, és ez megmutatja, hogy milyen lépéseket tehetünk Európai Unióként az új célok kitűzésekor. Időközben azonban senkit nem akadályozunk abban, hogy saját célokat fogalmazza meg a súlyos sérülések tekintetében, ezt minden tagállam megteheti, és csak ösztönözzük őket erre. Még más kérdésekre is röviden kitérnék, ami az infrastruktúrát illeti a 30 km per órás sebességkorlátozását kétségkívül segít a halálos balesetek elkerülésében, hogyan tudjuk ezt elérni, és kinek van erre hatásköre. Azt hiszem, hogy valóban fel kell vetni a kérdést, hogy ez az Európai Unió ügye-e vajon, hogy előírja, hogy az egyes önkormányzatok hogyan járjanak el ebben a kérdésben, vagy inkább csak ösztönözze őket, hogy ezeket az ajánlásokat vegyék komoran, komolyan, és hogy valóban ö, működjön ez, valóban ellenőrizzék is a sebességkorlátozást ott, ahol ennek van értelme, például az iskolák térségében. És ö, itt a Jola Szender asszony kérdésre is szeretnék válaszolni. Itt van az irányelv, a közúti közlekedés biztonság menedzsment tárgyában. Ezt most éppen átdolgozzuk, és ezen év végéig, vagy az év, következő év elején képesek leszünk arra, hogy letegyünk valamit az asztalra. Ez még ugyancsak spekuláció, de ami nagyon fontos ebben a témában, hogyha tehát ez az irányelv ugyanilyen elveket vezet fel, akkor át kell gondolnunk, hogy a közúti közlekedés szempontjából ez milyen kihatásokkal jár a biztonságra. Ellenőrizzük-e, hogy hogyan működik a végrehajtás. És hogyha megnézzük a transeurópai hálózatokat, hogyha egy elv jól meggyökeresedett, akkor van esély arra, hogy ez egyre szélesebb körben elterjed. Aztán a General Safety jogalkotás szintén nagyon fontos terület, a DG Gross kollégáim dolgoznak most egy teljes listán a különböző műszaki segítségnyújtási rendszereket illetően, amelyek képesek különösen a sérülékeny közlekedési résztvevők védelmére. Ott volt a méretekkel foglalkozó irányelv, amelyet megváltoztatunk a közelmúltban, és most a jogalkotási javaslat célja, hogy megvizsgáljuk, hogyan nézzenek ki az új teherautók, hogy a láthatóságot és a sérülékeny közlekedési szereplők védelmét biztosítani lehessen. Sajnos most már nincsen időm még az alkohol témájára kitérni, amely természetesen nagyon komoly témakör a gépjárművezetői engedély és a képzés kérdése is felvetődnek. Sajnos a jogá, jogalkotó nem tudta érvényesíteni az akaratát 2000-ben, a tekintetben, hogy egy egységes képzés jön létre az európai gépjárművezetői engedély tekintetében, ez a tagállamok hatásköre. A bizottság csak ajánlásokkal élhet, hogy legalább a képzést jobban harmonizálják a tagállamok, és a jelenlegi problémákat el tudjuk kerülni. Két és fél perc sajnos túl rövid ahhoz elnök úr, hogy válaszolni tudjak. Tudom, hogy az elnök ennek ellenére. Köszönöm szépen, Ellen Townsend következik. Thank you very much. Um, so... Köszönöm szépen. Szeretnék válaszolni azokra a kérdésekre, megjegyzésekre, amelyek elhangzottak először is az ittas vezetés. Említettem, hogy ez, ez egyik fő gyilkos a közúti balesetek esetében. Uh, idén lesz egy lehetőségünk az általános biztonsági rendelet felülvizsgálata keretében, hogy minden járműre antialkohol zárra szereljünk fel annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek az ilyen balesetek, azon tagállamokban pedig, ahol még mindig lehet ittasan vezetni, hogy nulla, tehát zéró legyen az elfogadható alkohol, véralkoholtartalom. Szeretnénk elérni azt is, hogy a politikai és társadalmi kultúrát is megváltoztatnánk egy, ezzel kapcsolatban. A gyorshajtás pedig a második legfontosabb prioritás számunkra, holisztikus, vegyes megközelítésre van szükség. Lunken úr is említette az intelligens, gyorshajtási támogató rendszer, tehát támogatásról beszélünk, hogy figyelembe kell venni, hogy mi a sebességkorlát azon az úton, ahol épp vezet az ember. Az infrastruktúra biztonsági irányelvet is felül kell vizsgálni, ugyanis azt gondoljuk, hogy nagyon fontos a vidéki utakon, ugyanakkor viszont a városi területeken a gyorshajtás hatása, ugyanis az infrastruktúra biztonsági irányelv négy eszköze ott is nagyon fontos. Aztán a tehergépjárművek biztonsága szintén nagyon fontos, a bizottság idei napirendjén is szerepel ez, és az önök támogatására is számítunk a súly és eh, méret tekintetében számunkra az az igazán fontos, hogy a tehergépjárműgyártók biztonságosabb eh, tehergépjármű előső részeket gyártsanak annak érdekében, hogy az minden közút használó számára fontos, eh, biztonságos legyen ütközés esetén. Ami pedig a határon átnyúló végrehajtási irányelvet illeti az Európai Parlamenttől már korábban is nagyon nagy támogatást kaptunk és a végrehajtást is, végrehajtási jelentést is várjuk ezzel kapcsolatban, ugyanis végig kell nézni a szankciókat, illetve a büntetések megfizetését biztosítani kell, hogy olyan minőségi minimumok legyenek azzal kapcsolatban, hogy a gyorshajtást hogyan ellenőrzik, az vezetés hogyan ellenőrzik. Végezetül pedig nagyon biztató a súlyos sérülésekkel kapcsolatos cél, úgyhogy várjuk a bizottságtól a következő lépéseket. Köszönöm, Konrik úr következik. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Itt Kakúrtól egy közvetlen kérdés is érkezett, mi a helyzet az adatbiztonsággal. Itt a civil szervezetekre kell gondolnunk, ugye átmennek a tagállamokon, az Európolon is ezek az adatok, ezek olyan partnerek, amelyekkel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és a hogy amikor műveleti adatokról beszélünk, akkor azok át kell, hogy menjenek a nemzetközi jogszabályozásnak megfelelő folyamatokon. Ami az intézkedéseket illeti, itt az ISA-ra reflektálnék. Az ISA azt jelenti, hogy a kapacitástól mentesülünk, és így az alkohol ellenőrzéseket, alkohol teszteket le tudjuk folytatni, Ez a, ezt a kapacitást tehát más ellenőrzésekbe fektethetjük. Ez a következő pont, amelyre kitérnék. Hallottunk arról, hogy igen, lehetnek jó szabályozások, például a 30 kilométeres zónák a városokon belül, de hogyha ezeket nem tartják be, akkor azok nem jó szabályok. Látjuk, hogy a tagállamokban nem fektetnek be ezekbe a kérdésekbe, nem csak nem ellenőrzik a közlekedési szabályokat, hanem általánosságban a közlekedési szabályokkal nem foglalkoznak eleget, és ez igen nagy kár, ugyanis életeket tudunk így megmenteni a rendőrök, az oktatás, a rendőrök az oktatással együtt. Hogyha senkit nem ölnek meg, senki nem hal meg a, a, az európai utakon, ugye ez mindenkinek jó. Éppen ezért a bizottságnak, a parlamentnek meg kell adnia azt a költségvetést a tagállamoknak, amelyekkel ezeket a szabályozásokat még a válságos időkben is be tudják tartatni. Köszönöm, most pedig Zsanont más kap szót. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, ich werde auch... Köszönöm, elnök úr, most németül fogok szólni. Nagyon sok mondani valóm lenne, de két percben nem tudok mindenre kitérni. Tehát inkább az embereket kell középpontba helyezni a közlekedés biztonságnál. Az emberek hibákat követhetnek el, de különbséget kell tennünk, és ahol tudunk, ott meg is kell ezt tennünk a három fatális tényező helyett négy fatális tényezőt mondanék, a figyelem elterelés is fontos, tehát nem csupán a sebés, sebesség, vagy a drogok, vagy az alkohol befolyás alatti vezetés, vagy a biztonsági öv használata, a gyermekülés kérdéskör is nagyon fontos, vannak tanulmányok a belga szervezet részéről, mely szerint négy becsatolt gyermek közül három nem helyesen van becsatolva. Tehát itt a tájékoztatás nagyon fontos, hogy a szülők tudják, hogy hogyan kell megfelelően becsatolni a gyermeküket. Nekem unokáim vannak, és néha kétségem vannak, hogy jól vannak becsatolva, jól vannak-e vajon becsatolva. A hibákból persze tanulni kell, több vizsgálatra van szükség, az összeütközéseket, illetve hogy hogyan lehet ezeket elkerülni, hogy ne ismétlődjenek meg tehát itt mindenféleképpen méreható vizsgálódásokra van szükség, több adatra, több információra, hogy hol mi történik, hogy helyesen tudjuk fellépni, cselekedni. És láttunk egy grafikont, amely nagyon tetszett, egy piramis alakú kép fent a sérülékenyeket láthattuk a gyermekek, kerékpárosok, gyalogosok szemében. Ők igencsak sérülékenyek, és az attókban ülők, akiket véd a karosszíri, azoknak igencsak nagy a felelősségük, hogyha egy gyermek megsérül, vagy egy gyalogos, nyilvánvalóan a gyermek nem lett felelős a tetteiért, nyilván ez nem a közlekedés területét érinti, hanem sokkal inkább az igazságszolgáltatás területét, és ami az autonóm vezetést illeti, Persze úgy is lehet dugokban rekedni, de ez mindenféleképpen talán ö, csökkenteni a járművezetés időtartamát, és egy kicsit többet mozognánk, ezt Karima Deli is felvetette, hogy a költségek is egy fontos tényezőt jelentenek, ezeket is figyelembe kell venni az egészségügyi költségeket úgy szintén a súlyos sérültek esetében. Köszönöm, kifutottam az időből, köszönöm elnök, köszönöm az összes előadónak, és most áttérünk a következő részre, az útfelhasználók, autógyártók és a járművezetés támogató rendszerek tárgykörében. Kérem, hogy az eddigi panelisták hagyják el a helyüket, és jöjjenek fel a pódiumra a következő forduló résztvevői. So, wie gesagt, es geht hier um road users, car manufacturers and driving. Tehát itt a közúthasználókról, az autógyártókról és a járművezetés támogató rendszerekről van szó. Matthias Kurcek kap szót az VCD részéről Németországból 7 percben. So. Um, sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrter... Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönöm a meghívást Matthias Kurcek vagyok a VCB részéről, a Németországi Közlekedési Klub a fenntartható mobilitás érdekében támogatjuk a környezetbarát áruszállítást és a környezetbarát mobil személyek mellett szállunk síkra, mindenféleképpen olyan ö, közlekedés szorgalmazunk, amely ö, tiszteletben tartja a szabályokat. A biztonsági kampányok nagyon sok pénzbe kerülnek, és kevés eredménye járnak, ezt ma többször is hallhattuk. A szabálysértéseket üldözni kell, és a szabályokat nem csupán bevezetni kell, hanem ellenőrizni is. A biztonsági vezetése a 70-80-as években megmutatta, hogy a büntetés bevezetése 84-től kezdődően vezetett a 90% fölötti biztonsági öv használathoz Németországban. Weltlich? Oh, yeah, <laughs> same before. Na, zu zwei. Okay, jetzt nicht so wichtig. Ähm, <clears throat> Vision Zero ist das äh, Ziel der... Fontos. Äh, cél ez az EU részéről, de Németországban 2014 és 2015-ben újra emelkedett a balesetek száma. A jobb egészségügyi ellátás technikai javulások ö, sajnos egy kockázatos a vezetéssel társultak. Sok technikai, biztonsági rendszerrel vannak már a modernebb járművek fel, szerelve, és ezek a biztonsági nyerességek azonban sajnos társulnak egy egyre nagyobb sebességű vezetéshez. Itt a sebességkorlátozás bevezetése lenne fontos az automatizált vezetés esetében is, még akkor is, hogyha a sebességkorlátozás, illetve a a sebességkorlátozás lehet csak hatékony az autópályákon is, és Köden úr már ezzel kapcsolatosan kifejtette a gondolatait az előadásában. Most Németország helyzetére világítanék rá. Németország az egyetlen olyan ország, ahol nincs sebességkorlátozás az autópályákon. Ezek önmagukban biztonságosak, mondják ez bizonyos útvonalakra igaz, de minél nagyobb a forgalom, annál gyakrabban vezetnek be sebességkorlátozást, tehát vannak ö, ö, olyan ö, területek, ahol van sebességkorlátozás, de ott sűrűbb is a forgalom, tehát itt az egyárművre eső kockázat a sebességkorlátozás nélkül egyértelműen magasabb. Az infrastruktúra kiépítésnél is az a probléma, hogy a jobb infrastruktúra ugyanakkor nagyobb sebességhez vezet, és a kiépítés nem mindig célra vezető, sebességkorlátozást kell befizetni, és a sebességet ellenőrizni is kell. A sebességkorlátozás hatékonyságát illetően csak egy vizsgálat ismeretes Németországban, a kevésbé forgalmas autópályákat vizsgálták Wittstockban, Brandenburgban. 2003-ban a sebesség a közlekedésbiztonság növelésével járt együtt ezen a szakaszon. A Hamburg-Berlin autópálya esetében több volt a baleset, és több a halálos áldozat, Noha ez egy átlátható és egyenes autópálya szakasz sebességkorlátozás nélkül. 2003-as adatokat láthatjuk itt a táblázatban, a halálos áldozatok száma csökkent, még olyan év is volt 2003, amikor nem volt halálos áldozat, 75%-kal csökkent tehát a halálos áldozatok száma ezen a szakaszon, és ez illeszkedik a német trendhez, enyhén csökkenő tendenciát mutatnak ezek az adatok. A sebességkorlátozás Németországban két okból fontos lenne Európa számára. Egyrésztről túlságosan nagy sebességűek az autók egész Európában, hogy tudják tartani a tempót Németországban az autópályákon, ahol ugye nincs sebességkorlátozás. A nagyobb sebesség, maximális sebesség erősebb motorok beépítéséhez is vezet, és nagyobb energiafogyasztáshoz, különösen a városi forgalomban. A széndiokszid kibocsátás egész Európában és az egész világon a német autók és Németország részéről bizonyosan hátrányosan befolyásolódik, ugye ahogy az ottani autópákon nincsen sebességkorlátozás. Van egy másik fontos pont a közlekedés biztonság szempontjából több ízben beszéltünk erről a 30 km per órás sebességkorlátozás a városi területeken tehát a belső területeken a 30 km per órás sebességkorlátozás érvényes, az gyakran elveszítik a főútvonalakon, természetesen bevezethető az 50 km per óra, hogyha valaki nem lát táblát, akkor az autóvezetőnek tudnia kell, hogy 30 km per órás korlátozás van érvényben. A biztonsága tekintetben nagyon fontos. különösen belső területeken, belső területeken 95%-a gyermekeket, gyalogosokat és kerékpárosokat érintő baleseteknek. Nos, itt láthatunk még egy csökkentési lehetőséget Nincs semmiféle más olyan műszaki készülék, amely évente akár 20 ezer halálos áldozatot is szedhetne, amit az EU-ban engedélyeznének. Tehát a közlekedés biztonságon dolgozni nagyon fontos dolog. Köszönöm Önöknek, hogy foglalkoznak ezzel a témakörrel. A VCD követelése, hogy minden európai autópályán 130 km per órás sebességkorlátozás legyen érvényben, illetve a városokban 30 km per órás a környezetvédelme érdekében is Nagyobb mértékben meg kell adóztatni a nehéz gépjárműveket, például szállítógépjárműveket, a másfél tonna feletti súlyú járműveket, és talán saját sebességkorlátozást is be kellene vezetni. A kevésbé nehéz gépjárművek, a megatrakok betiltása, az alacsonyabb alkohol határértékek bizonyosan jobb eredményekhez vezetnének. Még egyszer köszönöm szépen. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Paolo Nunes de Mura következik. A European Alcohol Policy Alliance a Eurocar részéről. Marian, can I ask you to change the slides? Okay, uh, good. Jó napot kívánok mindenkinek, Paolo Nune Maura vagyok, szakreferens a Eurocarnél, amely egy brüsszeli székhelyű szervezet. Ahogyan láthatják, ez a Euroker weboldala nem kormányzati, közegészségügyi szervezeteknek vagyunk a hálózata. A célunk, hogy az alkoholfogyasztásból adódó károkat csökkentsük. 60 tagszervezetünk van, több mint 30 európai országból. Az alkohol témája nagyon tág és külön foglalkozunk a közúti biztonsággal. Ahogyan láthatják, a honlapunk tetején támogatjuk a közúti biztonsággal kapcsolatos munkáját a WHO-nak, illetve támogatjuk kollégáink munkáját az ATSC részéről, tehát az Európai Közlekedés Biztonsági Tanács részéről konkrétan jelen pillanatban támogatjuk azt a kampányt, amely az Európai Biztonsági Tanács, ETSI eh, tevékenységét, eh, amelyel kapcsolatban szeretnék felszólítani az Európai Bizottságot arra, hogy a súlyos sérüléseket csökkentsük a közúti balesetekben. Illetve van egy külön szakpolitikai ajánlásunk, több is, az ittes vezetéssel kapcsolatban. Egy rövid összefoglaló, ez az éló tolerancia. Úgy gondoljuk, hogy nincsen biztonságos alkoholmennyiség, tehát az alkoholfogyasztás és az autóvezetés soha nem kerülhet egy lapra. Nagyobb harmonizációt szeretnénk, például legfeljebb a felső határ európai szinten harmonizált kell legyen. A végrehajtásról is beszéltünk, úgy gondoljuk, hogy ha vannak törvények, akkor azokat végre kell hajtani, és végre kell hajtatni. Ezt kell biztosítani. A megfelelő teszteket el kell végezni, például a kolszondás teszteket, stb. Harmonizált büntetőjogi rendszert kell kialakítani Európában, és azt is ajánljuk, hogy tájékoztatót kellene a autóvezető tanfolyamokon, az autóvezetői vizsgákon közé tenni. Szeretnénk betiltani az alkohol értékesítését a benzinkutakon, illetve az autópályán található üzletekben, illetve a szakképzett vezetők és az ittas vezetők számára alkohol, antialkohol zárakat szeretnénk bevezetni, és azt szeretnénk, hogyha az alkoholipar kötelező címkéket helyezne el az alkoholos termékek csomagolásán. Azt szeretnénk, hogyha tájékoztatnák a fogyasztókat azokról a veszélyekről, amelyek az ittas vezetés jár. Említettem az előbbiekben, hogy milyen konkrét ajánlással éltünk az alkohol okozta károk csökkentése céljából az ittas vezetés keretében, de e, sokkal szélesebb körű ajánlásokra is gondolnunk kell. Például az ittas vezetés összefüggésében a prioritások többnyire az elérhetőségre vonatkoznak, illetve a törvények betartatására és a rendészetre, illetve a tájékoztatásra. Az EU Említettem, hogy van egy problémánk az alkohol szeszesitalgyártókkal, ugyanis mindannyian itt támogatjuk azt, hogy nem szabad ittasan vezetni. A szeszesitalgyártók is támogatják az erőfeszítéseinket az ittas vezetés csökkentése terén ugyanakkor viszont alássák ezeket az erőfeszítéseket, a szélesebb körű erőfeszítéseinket, amelyek az alkohol okozta károk csökkentésére irányulnak. Például a WHO, illetve az OECD azt mondják, hogy az ár nagyon fontos szempont, nagyon fontos prioritás. A szeszes gyártók pedig, ez csak két példát mondok, két példát mondok tehát, a skót kormányt támadják, ugyanis minimális egységárat szeretne a kormány bevezetni, bizonyítékon alapuló ajánlások alapján, amelyeket az EHO-tól kaptak, és az összes italgyártók megpróbálják a minimális egységár bevezetését blokkolni. Ennek egyelőre semmi köze a jogszabályokhoz, azonban van még egy problémánk – etikai probléma legalábbis, ugyanis az alkoholgyártók, és most csak a szeszes italgyártókra gondolok, jelentős mértékben támogatják a Forma 1-es versenyt, szponzorálják, és azt gondoljuk, hogy ezzel pedig egy olyan társítást hoz, alakítanak ki, ami az alkoholfogyasztás és az autóvezetés között, illetve a sebesség, a gyorshajtás között állítanak fel. Nagyon sokat hallottunk az ittas vezetésről, de a gyorshajtásról is. Úgy gondoljuk, hogy ez a társítás, ez helytelen, és azt szeretnénk, hogyha a sportesemények szponzorálásával felhagynának, főként a Forma 1 szponzorálással. Köszönöm szépen. Vielen Dank. Köszönöm. A következő Gianfranco Burcio az ASZIA részéről, az Európai Autógyártók Szövetsége részéről. Nagyon köszönöm, jó napot kívánok, kedves hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy lehetőségem van arra, hogy részt vegyek ezen a meghallgatáson az Európai Gépjárműgyártók Szövetségének képviseletében. Látják, hogy az ACA-nak milyen tagjai is vannak. Tehát különböző autókat gyártunk. Látják ezen a dián, hogy milyen általános tendenciákat is láthatunk. A halálos kimenetelű balesetek, illetve a sérüléseket okozó balesetek szempontjából. A kollégáim is kiemelték, hogy a tendencia pozitív, de még többet kell tennünk. Szeretnék, szeretném bemutatni önöknek azt, hogy a közlekedés, a forgalom milyen kihatással is van a balesetekre. Lát, láthatjuk, hogy 10 milliárdnyi kilométer esetén 57 súlyos balesetet látunk. A Svédország, illetve az Egyesült Királyság fele annyi balesetet tudhat maga mögött, mint más európai országok, például Belgium vagy Ausztria. Három elemmel tudjuk a biztonságot növelni, a járművel, valamint az infrastruktúrával, illetve a vezetővel. Mind a három elemet együtt kell vizsgálnunk integrált hozzáállás, hozzáállással, ugyanis így tudjuk a nem technikai, nem technológiai elemekben rejlő potenciált teljesen kihasználni. Hadd mondjak egy konkrét példát, ezen a dián látható, hogy Svédországban például amikor kábel akadályokat, kábel határokat tettek fel a sávok közé, akkor egészen meglepő eredményt értek el, 76%-kal csökkentek a halálos kimenetelű közlekedési balesetek. Mi gépjármű gyártóként aktív, az aktív biztonsági intézkedésekért dolgozunk, vagyis próbáljuk elkerülni a baleseteket tehát, hogyha nem alkalmaz, hogyha nem a vezető nem teszi meg a megfelelő intézkedéseket, lépéseket, akkor az autó automatikusan megteszi ezeket. Most az általános biztonsági rendelkezés felülvizsgálatán ezeknek az intézkedéseknek az elmélyítésére is rész és lehetőség fog adódni. Ami a sebességet illeti, a járművekben már megvan az a technológia, amelyel be tudják tartatni a vezetővel a sebességkorlátozásokat. Mi itt kettő kihívást látunk. Először is közös szabályozásra, szabályozásra közös határokra, határadatokra, küszöbökre van szükség, másrészt pedig mm, ezeket a sebességhatárokat az autókba is be kell táplálni, úgymond. ami az alkoholos ittasvezetést illeti, itt is van már megfelelő technológia, amelynek a segítségével megakadályozhatja az autó, hogy a vezetője ittasan kezdje el vezetni az autót. Azonban ezt nem lehet megfelelően kiterjeszteni. Több másodpercre, sőt, percre van szükség ahhoz, hogy az elemzés valóban lefuss, lefusson. Így tudjuk elkerülni azt, hogy a vezetők ittes befolyás alatt vezessenek. A járművezetők antialkohol zárakat kell, hogy felszereljenek az új autókba. Az autógyártók azon is dolgoznak, hogy hosszú távú megoldások láthassanak napvilágot, Látható itt a dián, hogy milyen sok vállalat vesz részt ezekben a projektekben. Minél gyorsabban próbálják ezeket az eszközöket továbbfejleszteni, És még egy utolsó gondolat a következtetés előtt. Itt látható, hogy, általában, hogy az EU-s járműpark hány éves. Jelenleg majdnem tíz évesek az Európai Unióban átlagosan az autók. Majd tíz évre lesz szükségünk arra, ahhoz, hogy 50%-kal csökkentsük ezeket a baleseteket. Ami a konklúziókat illeti, először is az infrastruktúrát, illetve a vezetőket vezetőknél kell javulást eszközölnünk, másodszorban pedig a járművek tekintetében az aktív biztonsági rendszerekre kell nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy elkerüljük a baleseteket. Harmadrészben pedig egyszerű beavatkozásokra van szükség az infrastruktúrában. Negyed részben, negyed, negyedszere pedig rögtön be kell avatkoznunk, 10 évre van szükség ahhoz, hogy 50%-kal növeljük az aktív biztonsági berendezéseket az Európai Unió járműparkjában, valamint automatikus járműparkot növelnünk kell. Ez egy igen érdekes megoldás, amelyel közép, illetve hosszú távon is csökkenthetjük az autó balesetek számát. Köszönöm szépen az utolsó előadó, Sebastian Feldman, a Roland Berger GmbH részéről. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich Köszönöm a meghívást. Szeretném a technika és a szabályozás összefüggéseire irányítani a figyelmüket, a járművezetés támogató rendszerek és az autonóm vezetés témakörében, amely itt több ízben felvetődött mert Talán két rövid szót szólnék a Roland Bergerről, a cégről. 69-ben alapították a céget, és egy top management tanácsadó cég vagyunk, és független véleményeket képezünk arról, hogy ebben az esetben a mobilitás, az autonóm vezetés, vagy az automatek ö, helyzete milyen, de globálisan is ö, fejlett már ez a terület a cégünkön belül, és majd néhány kivonatban erről információt szolgáltatok. Néhány számadat, ijesztő, hogy mennyi közlekedési balesetben elhunyt van még Európában, kérdés az, hogy mennyi esetben volt az ember ezen balesetek kiváltója, majdnem 90% a balesetek esetében az emberi kudarc eredménye, és gyakran az ember egyedül a felelős azért, ami történt, például figyelmetlenség, stressz, fáradtság, a figyelmetlenség, vagy akár a tapasztalatlanság, és természetesen az ittas állapotban való vezetés, a sok tényező egyike. Tehát az ember talán jó, hogyha nem csupán magára hagyatkozik a vezetésnél, hanem a mesterséges intelligenciát is bekapcsolja. Aztán láthattuk itt is, hogy a piaci trendek és az ügyfél igények azok, hogy a technológia kövesse ezeket az igényeket, és a 4.0-as mobilitás már megérkezett hozzánk, megmutatom majd a speciális alkalmazási területeket, a különböző szakaszait a vezetésnek, az automatizált vezetésnek, az autonóm vezetésnek, vagy akár a teljesen autonóm vezetésnek, amelyek a jövőben köszönhetnek be. Itt különböző globális tényezők befolyásáról is szó van. Készítettünk egy tanulmányt, az autonóm vezetés témáját illetően. Ez már feltartóztathatatlan ez a tendencia. Látható, hogy a mobilitás sok klasszikus formája, tehát akár a taxi, a bérautó vagy hasonlók többé-kevésbé megszűnnek majd, és az automatizált vagy akár autonóm vezetés váltja fel ezeket. Hatalmas piac ez, amely itt feltárul előttünk, számos országban és szervezet, illetve a vállalat részéről már milliárdokat ruháztak be ebbe a területbe. Egy német autógyártó nemrégében bejelentette, hogy hatalmas összegeket fog majd ennek a területnek a kifejlesztésébe ruházni. Láthatjuk majd ennek a kihívásait, és fontos a megfelelő keretfeltételek megteremtése ezen a területen. Ha Európáról beszélünk, és az európai járművezetés támogató rendszerekről, általánosan be akarják vezetni az autógyártók ezeket, hogy a közúti közlekedésben a biztonságot növelni lehessen. 2013-ban 30 milliárd eurót fektettek az európai autógyártók a biztonság és a járművezetés támogató rendszerek témájában, ez bizonyosan jelentős összeg. És az autonóm vezetés indexét megnézve láthatjuk, ezt negyen évente adjuk ki, hogy az európai, illetve német autógyártók itt a kínai zászló nem áll a svéd mellett, de Európában a technológia vezetők ezek az országok, amik itt fel vannak tüntetve, és ők számítanak az önök támogatására. Egy kis úti tervet szeretnék bemutatni önöknek, tizált vezetés hogyan fog tovább fejlődni a jövőben, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy itt egyrészt arról a kérdésről beszélünk, hogy az összetett helyzetekben hogyan lehet a túl sok feladat menedzselését elkerülni, hogyan lehet aktívan reagálni, a jármű részéről bizonyos közlekedési szituációkban. Aztán arról is beszélünk, hogy a rutin, illetve a monoton helyzetekben, például az autópályán való vezetés, hogyan támogathatók jobban, hogy a baleseteket el lehessen kerülni. És beszélünk arról a kérdésről is, hogy a közúti infrastruktúrával való párbeszéd hogyan nézhet ki, ez egy nagyon fontos téma, itt kommunikációról van szó, amely előzetesen segíthet megelőzni a baleseteket. K2X vagy K2K kommunikáció esetében itt az autó egyfajta csapatjátékossá válik, és például az idő járási előrejelzés, az erős esőzések, vagy hó, vagy jég, re vonatkozó előrejelzés akár 5%-kal csökkentheti a közúti balesetek számát. Ha megnézzük az úti tervet, akkor láthatjuk, hogy sok minden már megérkezett hozzánk, például a vér autó esetében mindig új és új ö, ö, feladatokat építenek be. Például a BMW tavaly elsőként olyan ö, vezetési feladatokat vezetett be, amelyek a sofőr nélkül is végrehajthatóak, például a parkolásnál, és így már az autonóm vezetés is lehetővé válik, akár 10%-ában is az eseteknek a parkolásnál. Itt Természetesen a szabályozás még az európai térségben ezen terület továbbfejlesztését némileg fékezi. Az autonóm vezetés a 20-25 év távlatában bizonyosan egy nagyon erőteljesen fejlődő terület. Aztán nézzük meg azt, hogy a bizottság a közúti közlekedés biztonsága témájában hogyan lehet ezt technológiával és automatizált rendszerekkel és autonóm vezetéssel segíteni. Az automatizált vezetés jelentősen javíthatja a közlekedés biztonságot, de itt cselekvésre van szükség, hogy a, a technológiákat teljes mértékben ki lehessen aknázni. A technikai keretnek lépést kell tartania a, a, a technikai lehetőségeken nem szabad fékezni az innovációt, jobb biztonságot kell biztosítani Európában, ugyanakkor a globális igényeket is figyelembe kell venni. 5-6 téma van e tekintetben, amelyek nagyon fontosak számomra. Az engedélyezés kérdés, a járműengedélyezés, az Audi e, például e, az USA-ban engedélyeztethet az egyik típusát vagy modelljét, Európában nem. Az USA-ban sokkal több lehetőség van, például a tesztekre, az ilyen ö, járművezetési támogatási rendszerekkel. A szabályozás témáját már felvetettem. Ez elég nagy katasztrófa szerintem, hogy a TINA megállapodást bejelentették, de még nem hajtották végre. Hogyha megnézzük az, az ide vonatkozó jogszabályt, azt Láthatjuk, hogy ez egy elavult szabály, aminek kiigazítása szükséges lenne, aztán biztonság a balesetek elkerülése, soha nem lett százszerzékos biztonság, az ember, a rendszer, a mesterséges intelligencia mindig is elkövet majd hibákat, tehát teljes mértékben soha nem lehet megkerülni a baleseteket, ez egyszerűen egy fizikai tény, de itt etikai alapelvekről is szó van, a A, az önök figyelmét inkább arra irányítanám ehelyett, hogy egy szabályozott keretre van szükség, és egyfajta biztonságra ebben a keretben. Például az amerikai közlekedés biztonsági hatóság a járművek fekete dobozainak beépítését javasolja, itt például a gyalogosok vagy kerékpárosok által kiváltott balesetek sokkal jobban vizsgálhatóak. A negyedik pont az adatok, a magán ö, adatok védelme. Már az usa is meggyökereztek ilyen elvek, az átláthatóság, az önrendelkezés és az adatbiztonság tekintetében ezen három elvet követve. Jó és konstruktív viták zajlottak le, a jogi keret kérdése még tisztázatlan azonban európai szinten az autógyártók véleményét jobban meg kellene hallgatni, és az önrendelkezés kérdését biztos kezekbe kellene helyezni a tekintetben. A következő pont a megbízhatóság, a garanciális kérdések itt is világos szabályozást kell teremteni, hiszen különben a piac teremti ezeket meg. A Volvo példáját említeném, amelyek igazgatósága bejelentette, hogy a baleset elkerülés, a baleset elkerülő rendszerek ellenére mindenféleképpen egy gyártói téma. Kérdés, hogy a piac szabályozza magát, vagy pedig megteremthetjük a jogi keretfeltételeit a garancia kérdésnek, a kereskedői garancia szavatosság kérdéseinek, és végül, de nem utolsó sorban az infrastruktúra témakörét sem szabad szem elől veszítenünk. Az USA-ban, vagy az, az USA-ban a hálózatok sokkal jobban kiépültek, a care-to-care communication, a care-to-care uh, kommunikáció esetében nem szabad hátrányba kerülnünk. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm a többi előadónak is, némileg szorít minket az idő, sajnos nekem el kell mennem, de Koch úr, az elnök fogja majd átvenni az elnöki tisztet, mert most köszönetet mondok minden résztvevőnek azért, hogy ide ellátogattak ma, és gazdagították észrevételeikkel a vitánkat. Kohúnak adom át az elnöki tisztet. Jó, csak. Hárman jelentkeztek szólásra. Peter Lundgren lesz az első, kérem tegye fel a kérdését. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Ami a sebességkorlátot illeti Németországban. Én kamionsofőr voltam 30 éven keresztül, ebből 10 évig nemzetközi utakon, és sok-sok órán keresztül vezettem, néztem le a BMW-kre, a Porsche-kre, ezekre a csodás autókra, és azon gondolkoztam, hogy hát minek költöttek ennyi pénzt az autókra, ugyanis a német autópályákon eh, elérhető maximális sebesség sokkal alacsonyabb, mint amit egy eh, Porsche tud, úgyhogy ezzel az erővel akár egy Fiat Pandát is vezethetnének. Úgyhogy eh, nagyon alacsony az átlagsebesség a német autópályákon. A kevésbé nehéz tehergépjárművekről szólva, hát egyre kisebb teherautókat akarunk az egyetlen észszerű dolog az lenne, hogyha meg a, meg a kamionokat hoznánk létre, ugyanis semmiféle akadály nem lenne, hogyha Észak-Németországból Münchenig elvezetne az ember egy megatruckkal, egy megakamionnal, utána pedig nyilván szét kell rakodni az árót. Aztán pedig, amikor azt mondtuk, hogy a kockázat, amit a sebességhez társítunk, hogyha Sebastian Fetter például rendkívül gyorsan végig száguld a Forma 1-es pályán, akkor azt gondoljuk-e, hogy a viszki fogjuk ehhez asszociálni? Hát az emberek természetesen tudják, hogy helytelen egy inni és vezetni, alkoholt fogyasztani és vezetni, úgyhogy senki nem fogja egy napon említeni Sebastian Fettert és a Johnny Walkert. Köszönöm. Köszönöm, Jens nilsson kérem. Köszönöm. Elnök úr, itt az alkoholfogyasztásról esett szó. Természetesen fontos itt az önmagatartás formák megváltoztatása. Örvendetes, hogy Svédországban az alkoholfogyasztás csökkent, főleg a fiatalok esetében az elmúlt 50 évben soha nem volt ennyire alacsony, mint most. És ez köszönhető a és ez a nagyon agresszív reklámkampányok ellenére történik, amelyek az alkoholfogyasztást szorgalmazzák. Itt az alkoholfogyasztásra kapcsolatos jogszabályalkotásról is szó esett, illetve az alkoholtesztekről. Jó magam, polgármester voltam, és akkor elhangzott, hogy minden autóba be kell építeni egy ilyen antialkohol zárat, beleértve a tömegközlekedési járműveket, a taxit, stb. Nagyon sokat javult a technika, ezek az eszközök egyre szofisztikáltabbak. Most miért is van az, hogy a törvény révén nem vezetünk be ilyen zárakat valamennyi járműbe? Köszönöm, Jens Nielsen. Jó magam is szeretnék kérdést feltenni. A kérdésem az egyszerre vonatkozik, leírom a helyzetet, egy járműveget haladok, és ő ö, fékez, nekem is ö, fékeznem kell, nem ö, fékezek elég gyorsan. Itt kellene egy intelligens féklámpa, ö, amely jelzi, hogy ö, gyorsan rá kell lépnem a fékpedára, és hogyha például egy gyalogos átkelő előtt állok, akkor nem tudom, hogy lehet engem az éppen beérkező jármű vezetője. Jó lenne talán egy első ö, féklámpa, talán zöld, és hogyha zöldet mutat, akkor tudom, hogy ö, mehetek. Ez egyes kereszteződéseknél működik, a mellékutcáknál. Tudom, hogy az illető járművezető látott, de ö, neki van előnye, ő mehet, talán esetleg ezt a jelzőrendszert tovább lehetne fejleszteni. Ja, mondanám, hogy ugyanazon sorrendben hallgassuk meg a válaszadókat, ahogyan az előadásokat hallottuk. Mindenkinek másfél percet adok a kérdések megválaszolására. Sorry, uh, Mr. Van der Kamp. <laughs> Elnézést, Van der Kamp úr. Nein. Elnézést, Van der Kamp úr, nem láttam önt. Um, Bocsánat, elkéstem. É, hollandul fogom folytatni. Middag, uh, hier zit Nos, egész délután figyelmesen hallgattam önöket, és amit hallottam, az valóban nagyon érdekfeszítő volt. Két kérdésem lenne még. Nem feltétlenül ezen panel résztvevőkhöz, hanem akár önökhöz is, a munkatársainkhoz. Ez a 22 ezer áldozat, közlekedési balezet áldozat. Itt végeztek el elemzéseket, hogy a teherautó vezetők, a személyautó vezetők, a motorgépjármű vezetők, a moped vezetők, a gyalogosok milyen mértékben voltak résztvevői ezen baleseteknek, van-e áttekintés, hogyan lehet felosztani ezt a 22 ezer áldozatot, a közlekedési balesetek áldozatait, és egy második kérdés, Nagyon súlyos témáról van itt szó a gazdasági költségek a súlyos sérültek esetében. Erről a témáról semmit nem hallottam, vagy esetleg elkerült a figyelmemet, ha említettek róla valamit. Néha úgy vélem, hogy az európaiakat nem lehet befolyásolni, akár az alkohol vagy a sebesség témájában mi a helyzet tehát a gazdasági költségekkel a súlyosan sérültek esetében? Elnök, köszönöm. Kurcek úr kap szót. Ön kezdi? So, ja, my, um... Nos, már felvetették ezt a problémát. Az infrastruktúra egyre erősebb, nagyobb, és ez erősebb sebességhez is kapcsolódik a European Transport and Safety Council, az ETSC szerint ez érdekes módon bemutatásra is került, franciaországi tendenciákról is hallhatunk, a sebesség nőtt, a halálos áldozatok száma úgy szintén nőtt, a balesetek száma nem feltétlenül nőtt, de ezek súlyossága nőtt, a halálos áldozatok száma úgy szintén a nagyobb sebességnél, ezért a sebességkorlátozás nagyon fontos. Fel vetődött Németországban a dugók problémája, nagyon sok a dugó, és csak azáltal keletkeznek, mert nagy sebességkülönbségek vannak az autópályákon, az embereknek van ö, helyük, akkor 160-ig, 180-ig is felgyorsulnak, és aztán le kell fékezniük 80-ra, mert megerőznek egy teherautót, és így a dugók keletkeznek. És aztán azt hiszem, hogy ez egy igencsak tipikus német probléma, és ugye csak akkor alakulnak ezek a gyenge pontok az autópályán, hogyha nagyon sűrű a forgalom. A megatraxokat illetően ugye itt a konténerek vagy a vasúti konténer szállítás talán célja lehetne az Európai Bizottságnak ezek szorgalmazása megatrexekkel szemben, hogy hogyan lehetne a vasútra áthelyezni ezt a fajta áruszállítási forgalmat. A közúti közlekedés biztonságát illetően egy ellenőrzést hajtottunk végre, megnéztük Németországban a halálos áldozatok és a sérültek számát kiértéke, kiértékeltük különböző városok vonatkozásában, a lakosság sűrűség és szám ö, tekintetében van itt egy rangsor, és talán európai szinten is lehetne egy ilyen rangsorolást készíteni. Elnök, köszönöm. Demora úr. Okay. Um, so with relation to... Ami azzal kapcsolatos, hogy uh, ha valaki egy uh, reklámot lát, akkor ki asszociálna az ittas vezetésre. Hát igen, vannak ilyen emberek, de nem arról beszélek, hanem arról nyilván, hogy mindig az egyén uh, felelőssége, de a kormányoknak is van kötelezettségük, hiszen nekik kell odafigyelniük az egyénekre, ezért vannak jogszabályok. Én magam arra akartam kiukadni, hogy van egy problémánk, amikor az alkoholipar például támogatja a kitűnő, független munkáját az ETSZ-nek, ugyanis ők támogatták az ittes vezetésről szóló iránymutatást, megírását, ugyanakkor viszont szabotálják a skót kormányt amely megpróbál egy minimum egységárat bevezetni. Tehát egyrésztről támogatják ezt a kitűnő munkát, másrésztről viszont szponzorálják. Ők azok tehát, akik az asszociációt létrehozzák, az ittas vezetés, valamint az ivás és a gyorshajtás között. Köszönöm. Köszönöm, Burcio úr. Oké. Okay. One, question related to Egy kérdés volt, ami az antialkohol zárra vonatkozott, hogy ez miért nem kötelező beépítendő eszköz. Az autóvezetők azonnali mobilitási eszközként használják az autót, az, már csak egy gombot nyomnak meg, és beindul az autó,